So. Dann darf ich Sie... Kedves kollégák, folytatjuk a szakbizottsági munkát. Szeretnék, szeretném felhívni a figyelmet egy félreértésre. Gustafsson kollégának és nekem itt elől nem volt világos, hogy a jelentéstevő asszony még röviden be akarta mutatni a jelentését. Gustafsson úr már elment, Éppen ezért, mivel ez nem volt világos. Ezért javasolnám, hogy talán adjuk meg a lehetőséget röviden a jelentéstevő asszonynak, hogy két percben mondjon néhány szót a jelentéséről, és utána folytatjuk a rendesülésünket. Gustafsson kolléga és én nem voltunk tisztában azzal, hogy még ma bemutatjuk a jelentést is, mi csak a meghallgatásról tudtunk, de hát kolléganő mondhat néhány szót, parancsoljon. Uh, thank you very much, uh, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném elmondani, hogy a Júri Szakbizottságból López Istórész kollégával dolgoztunk együtt. Bemutatom a közös álláspontunkat. Szeretném elmondani azt is, hogy öröm volt együttműködni vele, nagyon jó volt az együttműködés, gyümölcsöző volt, és sikerült egy erős, konzisztens és koherens jelentést összeállítanunk. Üdvözöljük a bizottsági javaslatot. Emlékeztetőül mondom, hogy az európai védelmi határozatra vonatkozó jogszabályjal függ össze ez a kérdés. Néhány tagállamból érkeztek bejelentés, miszerint nem büntető jogi, hanem polgári jogi kérdésként foglalkoznak a kérdéssel, ezért született meg az a javaslat, hogy külön védelmi intézkedésekre vonatkozó jogszabályra van szüksége. A szerződés hármas cikke biztosítja a mobilitást a tagállamok határain belül, illetve az Európai Unió határain belül, ezzel függ össze szintén a védelmi határozat, illetve a védelmi intézkedések kérdése. Néhány módosító indítványt nyújtottunk be, illetve változtatásokat javasoltunk a jelentésben. Az alapelv az volt a munkánk során, hogy egyszerűvé tegyük a szabályozás végrehajtását mind a védelmi intézkedést kérők számára, mind a hatóságok számára, és nem akartunk további pénzügyi terheket róni a rendszerre. Az első kérdés a védelmi intézkedések, illetve védelmi határozatok elismerésének, kölcsönös elismerésének kérdése. Egy másik tagállam által kiadott védelmi intézkedések elismerése automatikus lenne a tagállamokban, a megfelelő iratok felmutatásával. Úgy gondoljuk, ez nagyon fontos lenne a megfelelő védelem biztosítása szempontjából. Ezen, ezen túl egy automatikus transmissziós rendszert is szeretnénk bevezetni. A hatóságoknak automatikusan további jutaniuk kell az információkat, ha egy megfelelő iratot, dokumentumot adtak ki. Emellett az online kérelmezés lehetősége egy további dolog, amit támogatunk és ezen túlmenően a védelmi intézkedések és kiadott iratokra vonatkozó EU-s adatbázis létrehozását is javasoljuk. A, emellett olyan rendelkezéseket is bevettünk a jelentésbe, amely a szakértői támogatás, segítségnyújtás lehetőségét megteremti a nemi alapú erőszak áldozatai számára, és főként gyermekek számára, jogi és pénzügyi támogatás lehetőségét teremti meg ez a rendelkezés azon személyek számára, akik a, egyik tagállamból a másikba utaznak, és adott esetben a másik tagállam jogi rendelkezéseit nem ismerik, az ő helyzetüket tenni egyszerűbbé. Ezen túlmenően a jelentés tervezetben a civil társadalom munkájának elismerését is javasoljuk, és lehetőséget szeretnénk teremteni az együttműködésre a különböző tagállami támogató szervezetek és civil szervezetek között. Az információ és a fordítás egy további kérdéskör. A fordítás és tolmácsolás, valamint az információ folyam biztosítása nagyon fontos kérdés a védett személyek számára. Ez összhangban van a, azzal az irányelvel, amely az áldozatok számára biztosítandó minimum követelményekről szól. Ezért tartottuk fontosnak ezt még egy kicsit kifejteni. És végezetül a figyelemfelhívás a problémával kapcsolatosan, a figyelemfelkeltés kérdése. Úgy gondoljuk, hogy az EU-s tagállamok között, illetve részéről fontos egy ilyen jellegű kampány meghirdetése, valamint egy internetes portál létrehozása, amely ezt szolgálná az e-justice portál lenne ez. Köszönöm szépen, és remélem, hogy mindkét szakbizottság támogatását élvezi majd a jelentés. Elnök, köszönöm szépen ezt az átfogó jó jelentést. Április 10-e a módosítók benyújtásának határideje, és majd ha látjuk a módosítókat, akkor még egyszer részletesebben, behadóban megvitatjuk a kérdést. Köszönöm a jelentéstevőnek, most pedig folytatjuk a Jóri rendesülését. Néhány bejelentésem lenne a koordinátorok ülése alapján, amelyre tegnap került sor. Először is a e, társasági joggal kapcsolatos saját kezdeményezési jelentéssel kapcsolatosan a koordinátorok úgy döntöttek, hogy mégsem készítünk ilyen jelentést, ehelyett egy szóbeli e, választigénylő kérdést fogalmazunk meg, és egy állásfoglalást, azért, mert ez sokkal hatékonyabb, és nem kell órákat vitatkoznunk azon, ki legyen a jelentéstevő. Gyakorlatilag a végeredmény ugyanaz lesz, Egyébként sem lesz egy olyan állásfoglalás ez, amely mély tartalmi kérdésekkel foglalkozik, sokkal inkább követeléseket fogalmaz majd meg arra vonatkozóan, hogy az Európai Bizottság részéről benyújtandó, előkészítendő társasági jogi program hogyan nézzen ki. Megneveztünk néhány jelentéstevőt, először is az adatvédelmi szabályozásra vonatkozóan Gálló kolléganő lesz a jelentéstevő, ami pedig az ugyanezen témakörben készülő irányelvet illeti, lesz egy további jelentéstevőnk, akinek a nevét még nem tudjuk, a néppárt tesz majd rá javaslatot. És kineveztük Lichtenberger asszonyt a palagáz környezeti hatásai témájában. Úgy látom, senkinek nincs fenntartása, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Volt tegnap hatástanulmányokat készítő igazgatósággal egy megbeszélésünk, a koordinátorokkal egyeztettek, és szeretnének foglalkozni a jogalkotási kezdeményezéseinkkel. Ez a European Mutual Society és a, a közigazgatási jog kérdése. A titkárság megbízást kapott arra, hogy belátható időn belül a nemzeti parlamentekkel együtt készítsen el egy konferenciát az európai adásvételi jog tárgyában. Emellett szóbeli választigénylő kérdést fogadtunk el, ami a rotációs rendszert illeti a Time jelentéshez kapcsolódik, és e- erről egyébként is beszélünk majd még, így tehát most nem kell részleteznem ezt a kérdést. És aztán a jogi szolgálat készített egy szakvéleményt, ami az európai képviselők javadalmazására vonatkozik, illetve a tiszteletdíj megadóztatására, mi úgy gondoljuk, hogy ezen a téren már nincs szükség további lépésekre, továbbá döntöttünk arról, hogy legyen egy további munkacsoport a közigazgatási joggal és a jobb jogszabály jogkal kapcsolatosan ezen a téren, áprilisban ez évben. Emellett Kerim kolléga szerette volna, hogy készüljön hatástanulmány az ő jelentésével kapcsolatosan, ami a gazdasági ellenőrzést illeti. Ez volt az a nyolc pont, amely Ilyet közölni szerettem volna a koordinátorok ülése alapján. A 26-os pontot elhalasztjuk, és így most rátérünk az első szavazásunkra. Ciobró úr jelentése ez. Az Európai Unió hivatalos lapjával kapcsolatos jelentésről van szó. Ki van mellette? Kérem emelje fel a kezét, aki mellette van. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Senki. Akkor egyöntetően elfogadtuk. A következő egy petíció. Jean-Marie Taga francia állampolgár által benyújtott petíció. Én készítettem el az anyagot. Ki ért egyet a levéllel? Kérem emelje a kezét. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Senki. Akkor ezt is elfogadtuk. Aztán van egy további petíció, ismét csak egy levélről van szó, amelyet megkaptak. Ki van mellette, ki támogatja, kérem emelje a kezét, ki van ellene, ki tartózkodik, akkor ezt úgy szintén elfogadtuk. A jogalappal kapcsolatban van még két pontunk. Az egyik a szőlőtermesztők támogatására vonatkozó jogalap. Én azt javasolnám, hogy a 43-as cég második bekezdését vegyük jogalapnak, és egy másik cikket is. Ki szavazza meg, ki támogatja, emelje a kezét ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. És aztán van még egy jogalap, kapcsolatos kérdés, az Európa Polgárok Program 2014-2020 meghatározása. Itt szintén két jogalap, a 100 167-es és a 352-es cikk, a frakciókkal egyeztettünk, ki van mellette, ki támogatja, emelje fel a kezét, kérem. Ki van ellene, ki, tá- ki tartózkodik. Akkor ezt is a javasolt módon elfogadottnak tekintjük. Wir haben den Sonderwunsch 30 ist postponed. A 30-ast elhalasztottuk. Ja, und dann hatten wir den Wunsch von Frau... És a Régner asszonynak volt egy kérése, hogy a 40-es pontot vegyük előre, és utána mindjárt a személyzeti szabályzatra térünk rá. Régner asszony, 40-es pont. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy előbbre behettük ezt a napi renden. Az európai polgároknak és a vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb aggája téma, órákig beszélhetnénk erről, de úgy gondolom erre nem lesz szükség, minden bizonyjal, egy rövid vitára is korlátozódhatunk. A háttér a következő. Az év végén, 2011 végén Krakóban megszervezték az Egységes Piaci Fórumot, ahol a polgárok, a civil társadalom képviselő és a vállalkozások is lehetőséget kaptak arra, hogy a belső piac működésével kapcsolatos bírálataikat megfogalmazzák. Hogyha átolvassuk az ezzel kapcsolatos anyagot, azt láthatjuk, hogy az Európai Uniós polgárság és az egységes piaci intézkedéscsomag nagyon jó vívmánya az Európai Uniónak, de ami a vállalkozások és a polgárok mindennapjait életé hatalmas hézagokat láthatunk a gyakorlat és a jogszabályok között. A jobb jogalkotás és egyéb témakörök tartoznak ide, amelyek érintik a mi szakbizottságunkat, de igen, jelentős bírálatokat fogalmaztak meg minden esetre a polgárok és a vállalkozások. Úgy gondolom nagyon jó, hogy mi az Európai Parlamentben foglalkozunk az egyszerű emberek mindennapi gondjaival. A következőképpen kellene eljárnunk. A belső piaci szakbizottság az illetékes a kérdésben, természetesen sok-sok szak, egyéb szakbizottságot is érint ez az ügy, mert a foglalkoztatottsággal, a mobilitással, a munkavállalással, a közlekedéssel, bankszámlanyítással kapcsolatos kérdések merültek fel, de többek között olyan kérdések is, amelyek a mi szakbizottságunkat is érintik. Sok-sok vélemény készült tehát az ügyel kapcsolatosan. Mi mindenek előtt olyan témákkal foglalkozunk itt a Júri szakbizottságban, amelyekkel egyébként is foglalkozunk. Ide tartozik a termékkalózkodás, az online letöltések kérdése, annak legalitása, jogszerűsége. Ez az egyik témakör. A másik témakör a különböző okmányok elismerésére vonatkozik, ilyen például a házasság kötéssel kapcsolatos okmányok elismerése. Ezek ugye olyan kérdések, amelyek nagyon megnehezíthetik az ember életét, hogyha például harmadik országbeli állampolgárként akár letelepszik az Európai Unióban. Továbbá ide tartozik a különböző diplomák elismerésének kérdése is, ami a munkavállaláshoz kapcsolódik. Ezzel is ugye sokat foglalkozunk, nem csak ebben a szakbizottságban. És ami véleményem szerint szintén kérdemli a figyelmünket, de ugye nyilván egy vélemény keretein belül röviden és velősen kell fogalmaznunk. Az a kérdés, hogy a meglévő hézagokat hogyan lehet bezárni, betömni. A polgárok ugyanis nem elég tájékozottak, nem tudják, hogy milyen jogaik vannak, és nem tudják sokszor, hogy kihez fordulhatnak. A bevezetőmben említettem a végrehajtással, a gyakorlati megvalósítása kapcsolatos hézagokat, és ezzel is mindenképpen foglalkoznunk kell. Kérdés ugyanis, hogy a tagállamok több helyütt nem hagynak-e nyitva bizonyos kérdéseket tudatosan, annak érdekében, hogy a nemzeti vitát elkerüljék. És aztán itt vannak a joghézagok is, amelyeket ki kell szűrni ezen bérállatokból és kritikákból, és nyilván itt el is kell döntenünk, hogy milyen irányba induljunk el. Ennyiben hagynám, és azt javasolnám, hogy mi jogi szakbizottságként ne nyilatkozzunk meg minden témával kapcsolatosan, hanem csak azokkal kapcsolatosan, amelyek közvetlenül érintenek bennünket és javasolnám, hogy ne legyen túl hosszas sem a szálltunk megfogalmazott véleményezés, inkább legyen rövid és tömör. Köszönöm szépen. Azt gondolom, ezzel mindenki egyetért, viszonylag horizontális témáról van szó. Azt hiszem, így járhatunk el, ahogy a kolléganő javasolt. A Cvjefka kolléga, parancsoljon. Köszönöm. Én csak annyit szerettem volna elmondani, hogy teljes mértékben egyetértek a raportőr álláspontjával. Szerintem sem kellene ebben a vonatkozásban terjeszkednünk. Amit eddig elértünk, arra legyünk büszkék. Annak a munkának a elemzése, amit mi itt csinálunk, azt mutatja, hogy az Juri Szakbizottság jól végzi a dolgát. Lichtenberg asszony következik. Nos, nekem vannak a gályaim, úgy értem, úgy látom ezt a dolgot, hogy felállítottunk egy szemetest, amiben mindenki beledobálja maga bírálatait, kritikáit, és itt csak rothadozik benne ez a rengeteg bírálat, nem is kezdünk vele semmit, és elég nehéz a jogalkotás területén ezzel kezdeni valamit. A bizottság esetleg levonhat bizonyos következtetéseket, hogy a jogalkotás terén mi a teendője, Nyilván mi is bekapcsolódhatunk az, ebbe a folyamatba, de nem tartom elegáns megoldásnak ezt az egészet a bizottság részéről. Wikström kolléganő. This is to all of us a main... Igen, elnök úr, természetesen ez mindannyiunk számára egy fontos kérdés. 50 évvel ezelőtt alakult ki a közös piac, és végre le kellene bontani az utolsó akadályokat is. Szeretnék rámutatni arra, hogy a digitális területen még vannak akadályok, ebben a, ezen a területen is működnie kellene az egységes piacnak. Ez kereskedelmi kérdés, ez fejlesztési kérdés, és azt szeretnénk elérni, hogyha az európai egységes piac erős lenne, így tudjuk túltenni magunkat a jelenlegi válságon is. Örülök tehát, hogy a raportőr megfelelően dolgozott, és menjünk abba az irányba, amit ő javasol. Köszönjük szépen, elkészült tehát majd a jelentés a következő alkalomra, és április 27 lesz a módosítások benyújtásának határideje. Köszönöm szépen. Most akkor a személyzeti szabályzat kérdésére térünk rá. Dagmár Rót Bérend asszonya szó parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbáltam elgondolkodni azon, hogy hogyan is fogjak hozzá ehhez a témához. Nem szeretnék másfél órán keresztül egyedül én beszélni. Rob, Rabkai úr itt mondja éppen mikrofon nélkül, hogy ez minden bizonyal sikerülne nekem. Hát sikerülne persze, sőt örömmel is tenném, de azért mégsem teszem. Ezért szeretném a módosításokat csoportosítani, és szeretnék rövid megjegyzést fűzni hozzájuk, amennyire csak lehet. Tömören. egy másik nagy frakcióhoz tartozik az árnyék jelentéstevő, Baldassare úr az, aki sajnos már nem tud itt lenni, mert megbetegedett. Ezt ő is ugyanannyira sajnálom, mint mi mindannyian, hiszen nagyon nagy módosítót nyújtott be, és de biztos vagyok, és biztos vagyok benne, hogy jó kívánságainkat átadják majd a munkatársai neki. Remélhetőleg Baldassare úr néhány álláspontját is tudom majd ismertetni, de tudom, hogy Szvjevka úr ezt minden bizonyan még jobban meg tudja tenni, el tudja végezni ezt a feladatot, mint én. Tulajdonképpen egy rövid, egyszerűs, karcsú reformot szerettünk volna végrehajtani. Ez volt az alapállás, hiszen a 2004-es reform még mindig nem valósult meg teljes egészében tehát még mindig folyamatban van. Így tehát a rendes eljárás az lett volna, hogy csak a két szükséges ponton változtassunk, ez a módszer, valamint az úgynevezett szolidaritási illeték kérdése. Mindkettő kérdése 2012 végéig foglalkoznunk kell és döntésre kell jutnunk. Jó lett volna, hogy csak két cikkről van szó. Sajnos a bizottság nem tudott ellenállni a kísértésnek, hogy elkezdjen egyfajta tisztító munkát, tisztogatás sok-sok területen, ami nyilván nyílt meghívó sok-sok kollégának, mondván, hogyha nem egy restriktív reformról van szó, hát akkor mi is összeállítjuk a magunk kis listáját. Így tehát összesen 185 módosító javaslat érkezett. A módosítók több nagy témakörhöz kapcsolódnak. Kezdem tehát az érdekütközések, érdekkonfliktusok témájával. Lichtenberger és Wikström kolléga, valamint mások is, McCovey, Érenhauser kollégák is módosítókat nyújtottak be ezen a téren. Ami az érdekütközések kérdését illeti, valamint a revolving doors kérdését, nekem is meggyőződésem, az, amit a kollégák kértek, nevezetesen, hogy biztosítsuk, hogy egy tisztviselő meg kell vizsgálni arra vonatkozóan, hogy korábban mit tett, fontos látni, átlátható módon megjeleníteni, hogy hol, milyen szerepvállalásban, milyen szerepkörben dolgozott. Talán ezt egy másik megfogalmazásban lehetne érvényesíteni, a 31-től 35-ösig, valamint a 36-ostól 39-ig terjedő módosítókra vonatkozik ez. Itt tehát egy átfogalmazás lenne talán a megfelelő. Ami ami a bejelentések, a whistleblowing kérdését illeti, ez egy olyan téma, amelyet sok szakbizottság nagyon komoly kérdésként kezel, így mi is mindig vékony jégen mozgunk ezen a téren. Mikor kell valakit védelemben részesíteni azért, mert jogosan felhívta a figyelmet illegális cselekményekre, illetve mikor esünk át a ló túl oldalára, mikor van szó rágalmazásról. Fontosnak tartanám, hogy itt is kompromisszumra jussunk, amely egy általános szabályozást tartalmaz, és aztán az intézményekre bízzuk majd, hogy saját belső szabályokat alakítsanak ki a részleteket illetően, az adott intézmény érdekeinek megfelelően, hiszen nálunk más a helyzet, mint például az Európai Bizottságban. Egészen más a struktúra, a szerkezet, így teljesen más az alapállás. Úgy gondolom, egyébként is elegáns jogi értelemben a jogszabályt minél karcsúbban, minél rövidebben, tömörebben megfogalmazni, és aztán a részleteket tartalmazzák majd az adott intézmények rendelkezései. Ami a földrajzi kiegyensúlyozottságot illeti, sok-sok jó indulatú módosító érkezett, nem mindegyik megvalósítható sajnos ezek közül. Úgy gondolom néhány kolléga nem tudja, nem is, nincs is tisztában azzal, hogy mi történne, hogyha valóban végrehajtanánk az általuk javasoltakat. Így például hirtelen sokkal, de sokkal több német tisztviselő lenne az összes intézményben. Gondolom, hogy a módosítók egyikénél másikénál nem, nem pontosan ez volt a szándék. A 27-es Baldassare módosítót nagyon jónak tartom, és gondolom sok más módosító is tükröződik ebben az egyben. Aztán sok módosító érkezett a 37-38-as cikkkel kapcsolatosan. Báldeszáre kolléga és mások is, Bódu kolléga például módosítókat nyújtottak be ezzel kapcsolatosan. Én azt javasolnám, illetve elmondanám, hogy egy kompromisszumon dolgozom jelenleg. Ezzel kapcsolatosan nyilvánvalóan nem megengedhető, hogy valaki, aki átmegy a bizottsághoz, AD15-ös besorolást kap, és utána, amikor visszatér az eredeti intézményéhez, akkor megtartja ezt a besorolást, és hirtelen átugrott néhány fokozatot. Tehát rekonstruáljuk a karriert, úgymond, ezt egy kompromisszummal szabályozhatjuk. Ezek ismét azt hiszem az intézmények belső szabályait érintik, néhány intézmény már így jár el, néhány nem, fontos, hogy ezt világosá tegyük. Továbbá a módosítók egy jelentős csoportja azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy hogyan történjen a besorolási fokozatokon belüli mozgás felfelé. Baldassare Wikström kollégák is nyújtottak be ezzel kapcsolatosan módosításokat. Szintén egy kompromisszumon dolgozunk egy olyan kompromisszumon, amely a módosítók alapgondolatát tükrözi. Természetesen valaki tovább léphet a következő besorolási fokozat felé, de nyilván ennek párosulnia kell egy megfelelő teljesítménnyel is. Az 51-es, az úgynevezett inkompetenciával kapcsolatos cikkre vonatkozóan szintén nyújtottak be a kollégák módosítókat, Bodó, Wikström és más kollégák, amelyek azt javasolják, hogy több rossz értékelés után a karrier véget érjen, vagy akár egy visszaléptetésre is lehetőség legyen. Egy olyan kompromisszumon dolgozunk, amely gyakorlatilag megvalósítható, de jogilag is elegáns megoldás, és gyakorlatilag tükrözi azt, ami már egyébként is bevett gyakorlat körülnéztem épp, hogy látom-e Masztálka kollégát, ugyanis a nyugdíjakkal, a nyugdíj korhatárral kapcsolatosan nagyon különböző módosításokat, ér, módosításokat kaptam. Masztálka kolléga 63 évre szeretné csökkenteni a nyugdíj korhatárt, Wikström asszony és mások, viszont azt javasolták, hogy a tisztviselők dolgozzanak tovább, és legyen lehetőség tovább dolgozniuk, ha szeretnének. Egyet értek, illetve szimpatizálok valahol Masztáka kolléga módosítójával, mint szociáldemokrata, ez mindig egy szociáldemokrata megközelítés, ugye? ugye? A különböző kormányok is próbálták a múltban csökkenteni a nyugdíjkorhatárt, és lehetővé tenni az emberek számára, hogy a karrierjük lezárultával legyen idejük még másra is, a munkán kívül, de ez nem felel meg a gazdasági realitásoknak. Az összes tagállam ezt újból megváltoztatta, növelte a nyugdíjkorhatárt. Így tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából egyetértek Masztálka kollégával, de mégsem tudom támogatni a javaslatát, és úgy gondolom, hogy ugye, ha megnézzük, hogy a bizottság 67 évre akarja növelni a nyugdíjkorhatárt, akkor azt hiszem ez jól tükrözi azt, ami a tagállamokban történik, és megfelel a realitásoknak. A flexitámmal kapcsolatosan nyújtottam be jó magam a 86-89-ig terjedő cikkekre vonatkozóan itt is kompromisszumon dolgozunk, hogy biztosítani tudjuk, hogy a túlórák és a flexitime, tehát a rugalmas munkaidő és bekerüljön megfelelően a szabályozásba. Továbbá Lichtenberger asszony módosítókat nyújtott be a szolidaritási illetékkel kapcsolatosan. Nyilvános ülésen vagyunk, hát és a stratégia az mindig egy olyan dolog, ami kényes ügy, de gondolom nem mondok semmi újat, hogy azt mondom, hogy a tanács általában nagyon kicsinyes, hogyha az Európai Unióról van szó a tagállamokban, ott nagyvonalúak, de az EU-ban nagyon kicsinyesek, mint hogyha nekik semmi közük nem lenne az Európai Unióhoz. Ezért nem lenne helyes, hogyha a tárgyalások megkezdése előtt akár egy tapottatnyit is engedünk a tanácsnak. Egyelőre még nem világos, hogy a Dán soros elnökség milyen irányba szeretne lépni, eddig még nem voltak tárgyalások, illetve megbeszélések a parlamentet egyenlőre nem helyezték nyomás alá a tanács részéről. Lehet, hogy a bizottságban volt erre példa, de az én radaromon még nem tűnt fel ilyen jellegű nyomásgyakorlás. Megértem tehát, illetve megértettem, hogy Lichtenberger asszony számára fontos ez a kérdés, és helyesnek is találom az ő megközelítését, a progresszív megközelítéseket, ugyanis általánosságban véve mindig jónak tartom, de ebben a formában ezt nem tudom támogatni. Azt azonban ö, javasolhatom, hogy talán egy kicsit máshogy megfogalmazott preambulum bekezdést bevehetünk a szövegben, egy olyan preambulum bekezdést, amely a szociális igazságossággal kapcsolatosan egy kicsit másképp fogalmaz. Az új SC kategóriára térnék rá, amely ugye a, a titkárok az AST kategória alatt található, sok-sok módosító érkezett ezzel kapcsolatosan is. Én is nyújtottam be ezzel kapcsolatosan módosítókat. Ezen a téren is azt gondolom, hogy a struktúrával kapcsolatosan van mozgástér. Baldassare kolléga is a struktúrával kapcsolatosan nyújtott be módosítókat. Itt is kompromisszumon dolgozunk, ami ezt a kategóriát illeti, és sikerült már igen messzire eljutnunk ebben a munkában. Ami a szerződéses alkalmazottakat illeti, az 55-ös, a 26-os és más cikkek tartoznak ide. Itt is kompromisszumon dolgozunk. Jó magam, ezzel kapcsolatosan nem nyújtottam be módosítókat. Báldaszára kolléga és mások azt javasolják, hogy a szerződéses alkalmazottak kat három évre alkalmazzák az intézmények. Itt nálunk a parlamentben kicsit máshogy látjuk a kérdést. Itt sokszor valóban felmerül annak a szükségessége, hogy a szerződéses alkalmazottak egy projekten tovább dolgozhassanak. Egy kompromisszumon dolgozunk, amely az időtartamot talán megváltoztatja némileg, de egy belső konkúr lehetőségét is megteremti. Ami az utazási költségeket illeti, és a, az utazásra szánt napokat, sok-sok módosító érkezett ezzel kapcsolatosan, meg kell vizsgálnunk, hogy valóban egy kompromisszumot ki tudunk-e dolgozni. Baldassare úr azt javasolta, hogy az éves szabadsághoz ö, csapjuk hozzá a hazautazásra szánt időt. Ez egy ö, egyszerű megoldás lenne, de nem biztos, hogy mindenki értékelné. Ezért meg kell néznünk, hogy valahogy egy kicsit módosíthatjuk -e ezt az ötletet, hiszen máskülönben csökkennek, csökkenne a hazautazásra adott napok száma, ahogyan a bizottság javasolta. Ami a költségeket, illetve az utazási költségeket, Baldassar úr és mások is javaslatokat tettek erre. Baldassare úr az AD és az AST fokozatok egy részén teljesen törölni az erre nyújtott támogatást. Egy kicsit gondot okoz ez számára, számomra, mert előfordulhat, hogyha valakinek nagy családja van például, és egyedül keres, egyedüli családtag, aki pénzt keres, négy-öt családtagról beszélünk, lehet, hogy ez a 3000 euró, amelyet megkap évente a hazautazásra, nagyon fontos lehet egy ilyen család számára. Én a törlés, teljes törlés helyett inkább azt mondanám, hogy egy progresszív megközelítést alkalmazzunk, és fontos lenne figyelembe venni, hogy az adott család helyzete milyen, hányan keresnek a családon belül, a család méretét is figyelembe kell venni, a családtagok számát, és hogyha egy hattagú családról lenne szó, vagy egy héttagú családról, hát nyilván örülnünk kell annak, ha valakinek öt gyermeke van, akkor adott esetben ne büntessük ezeket az embereket. Ami a harmadik országbeli alkalmazottakat illeti, Báldászára úr szintén sok-sok módosítót nyújtott be, például ami a szabadságolás időtartamát illeti, támogatom Báldászára úr javaslatát, hogy három napra korlátozzuk ezt a lehetőséget. Baldassare úr és mások is módosítókat nyújtottak be a módszerre vonatkozóan, ami tehát a fizetéseket illeti hogy ez, ehhez ne kapcsolódjon határidő. Teljesen támogatom. Ami a 90-től 93-asig terjedő módosításokat illeti, még nem sikerült végső álláspontot kialakítanom. Ami aztán a betegségekhez kapcsolódó hiányzásokat, távolmaradásokat illeti. Bodó és Buszoly úr is nyújtottak be módosításokat. Sok időmbe telt, amíg megértettem az erre vonatkozó szabályozást. Úgy gondolom, fontos gondoskodni arról, hogy ne éljenek vissza a betegség ürügyével sokan. Eddig úgy gondoltam, hogy a mi rendszerünk az orvosi igazolások épülő rendszer, az a rendszer, hogy az intézményeknek van saját orvosi szolgálatuk is, hogy ez úgy gondoltam, hogy ez a rendszer elegendő. Kérném a kollégokákat, hogy gondolkodjanak el azon, hogy a 97-es módosítója Buszony úrnak, amely a 12 napon belüli kereten belül meghatározza, hogyha valaki hét napig beteg, vagy hét napon túl beteg, akkor egy másfajta igazolásra van már szüksége. Talán érdemes lenne ezen elgondolkodni, hogy egyáltalán szükség van-e erre a rendszerünkön belül. Ami az ügynökségeket illeti, vannak kollégák, akik azt szeretnék, hogy az ügynökségeket másként kezeljük sok esetben, a végrehajtási intézkedések esetében például a 9 hónapos időtartam az, amit többen is kiemeltek. Úgy gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos része a bizottsági javaslatnak nagyon jó. Az ügynökségek lobbizásának eddig ellenálltam. Úgy gondolom, hogy noha soka, sokszor együttműködöm az ügynökségekkel, úgy gondolom, hogy az ügynökségek, hát hogyan is mondjam, sok szempontból nagyon független saját életet élnek, és ami a finanszírozást illeti, nem ők kellene, hogy legyenek az elsők, akik perelnek. És hogyha már a megfelelő határidőkön belül nem tudnak saját végrehajtási rendelkezéseket meghatározni, hát akkor fogadják el a bizottsági javaslatot. Több ügynökség is próbált nyomás alá helyezni, próbálta megsajnáltatni magát, én nem szeretném támogatni ezeket a módosításokat. Született néhány módosító indítvány a szülői szabadsággal kapcsolatosan és a munkaidővel kapcsolatosan. Itt is együtt érzek Masztáka úrral, szimpatizálok vele, de úgy gondolom, 37 és fél órában meghatározni a munkaidőt, heti 37 és fél órában nem reális megközelítés. És a hat hónap helyett a 18 hónapos szülési szabadság sem reális, amíg nem tudjuk, hogy ezt hogyan is finanszírozzuk. Amely nyugdíjkorhatárt illeti, illetve az átmeneti rendelkezéseket sok-sok módosítást kaptam, sokat Masztáka úrtól. Hát meghassad a szívem, hogyha Masztáka úrral szemben kell fellépnem, de attól tartok, mégis erre lesz szükség, ellen kell állnom neki, és ami a nyugdíjkorhatárt illeti, Wikström asszony több módosítót nyújtott be, ezeket még részletesen meg kell néznem. Őszintén szóval még nem sikerült eldöntenem, hogy a jelenlegi szabályok, rendelkezések megfelelőek-e, avagy sem. Aztán, ami a besorolást illeti, például 117-es bodó módosítás vonatkozik erre, miszerint az AD 8-astól az alkalmazottak Head of Unit, azaz osztályvezetői pozíciót kaphassanak. Némileg egyet tudok vele érteni, Bodó úr, de hát akkor az AD 5-től AD 8-ig vezető út nagyon rövid. és nem látom feltétlenül, hogy mi lenne ennek az előnye, azon kívül, hogy az emberek adott esetben fiatalabbak. Ami az AST álláshelyekre vonatkozó cikkeket illeti, sok-sok módosító érkezett, Bodu, Buszoly és más kollégák is módosításokat nyújtottak be. Ezzel kapcsolatosan is meggyőződésem, Baldassare úr egyébként a struktúrával kapcsolatosan szintén módosításokat nyújtott be. A, az asszisztensek és szenior asszisztensek kapcsolatosan a szabályozás csak 2014-től legyen érvényben. Ezzel tulajdonképpen azt szeretnék orvosolni a módosítók benyújtói, hogy bizonyos tagállamokból nem érkeznek még elég, elegen, nincs elég tisztviselő ezen a fokozaton, de nem vagyok biztos benne, hogy ez ezzel megoldható. A 134-136 módosító tartozik ide, ami az éves szabadságot illeti, azt hiszem nem kell változtatnunk semmin. Buszó és Bodó urak az átmeneti időre vonatkozóan nyújtottak be módosításokat, valamint a, korlát, a határozott időre foglalkoztatott tisztviselők esetében. Nagyon részletesek a módosításokat, nem vagyok benne biztos, hogy ilyen jellegű és mértékű módosításokra ezen a területen szükség volna. Aztán a parlamenti, akreditált parlamenti asszisztensekkel kapcsolatosan is vannak módosítók, és ezzel a végére is érek, elnök úr. Az akreditált asszisztensekkel kapcsolatosan érkeztek módosítások. El kell gondolkodnunk azon, illetve emlékeznünk kell arra, hogy az asszisztensekre vonatkozó szabályzat nem talált partalan lelkesedésre mindenütt, néhány intézményben, így a tanácsban például úgy gondolják, hogy a nyugdíjakra vonatkozó szabályozás túl bőkező, túl nagyvonalú. Nagyon nagy kockázatot rejt magában, hogyha az asszisztensek szabályzatára vonatkozó szabályozásokat megváltoztatjuk. Alaposan elolvastam megvizsgáltam a módosításokat, ami az akreditált asszisztenseket illeti, és tudom, hogy a staff committee milyen követelésekkel állt elő annak idején, amikor ugyanis én vezettem a munkacsoportot az asszisztensek szabályzatára vonatkozóan. Sok-sok módosítóval nem értek egyet, nem is támogatom azokat, nagyon nehéz megállapítani, hogy hogyan is, milyen fokozati rendszert hozunk létre az akreditált asszisztensek számára. Az akreditált parlamenti asszisztensek kiválasztásának egyik kulcspontja az volt, hogy a képviselők maguk szabadon választhassák meg, hogy két alkalmaznak asszisztensként, és hogy bizonyos szakmai ismereteket és képességeket adott esetben fontosabbnak is ítélhetnek, mint például egy egyetemi diplomát. Így tehát itt is a szakbizottságon belül is vannak olyan képviselők, akik asszisztenseinek nincs adott esetben egyetemi diplomája, viszont nagyon jó fizetésben részesülnek, adott esetben magasabb fizetést kapnak, mint egy-egy képviselő. Mondom ezt mindenféle kritika nélkül, egyébként csak tény megállapításként közlöm. Mi képviselők sokszor mi vagyunk a gondolkodók és a szóvivők, úgymond, és a munkaháttérben zajlik, de itt belenyúlni a rendszerbe, és azt mondani, hogy egy fair rendszert tudunk létrehozni az asszisztensek fokozataira vonatkozóan, azt gondolom ez nagyon kockázatos. Érkeztek módosítások. A munkaidőre vonatkozóan, azt hiszem az akreditált asszisztenseket, ugyanúgy kell kezelnünk, mint az összes többi tisztviselőt is alkalmazottat ezen a téren, és itt nem értek egyet feltétlenül a, a módosítók megfogalmazóival. Két pontban, két ponttal kapcsolatosan úgy gondolom, hogy az asszisztenseknek azért igazuk van. Az egyik az, hogy nincs próbaidő az asszisztensek esetében, ez jó nekik, Viszont ugyanakkor nagyon egyszerű a felmondás. Illetve a képviselők könnyen felmondhatnak az asszisztenseknek. Feltételezhetjük, hogy a képviselők nagy része felelősen bánik ezzel a lehetőséggel. Én 22 év alatt például még soha nem mondtam fel senkinek, de vannak olyan képviselők, akik kevésbé bánnak felelősen ezzel a lehetőséggel. És meg tudom érteni, hogy az asszisztensek szeretnének egy eljárást ezen a téren, de én úgy gondolom, hogy ezt belső szabályozással megoldhatjuk. Ugyanis csak az Európai Parlamentben gond ez, az összes többi intézménnyel nem. Eddig még nem sikerült erre belső szabályozást létrehozunk, de én úgy gondolom személy szerint, hogy egy belső szabályozással, belső szabály révén itt a házon belül megoldhatjuk. Olyan szabályozással, amely előírja, hogyha valakinek felmondanak, akkor legyen egyfajta ombudsman, legyen egyfajta választott bírósági eljárás. De a nap végén azért az világos kell, hogy legyen, hogy mindig a képviselő a végső döntés, ha, kép, ha a képviselő valakitől meg akar válni, akkor ezt megteheti. A másik dolog, amiben talán igazuk van az asszisztenseknek, az a kérdés, hogy egy képviselő, ha szeretné, akkor egy bizonyos idő után megfizetheti-e a szerződés lejártával annak költségeit, hogy az illető visszaköltözik hazájába, vagy az utazási költségeket. Antonio Massi Pedágó módosításáról van szó, és ennek a módosításnak a megfogalmazása meglehetősen erőteljes. Szerintem jó elképzelés ez, de kellene valamilyen jogalap, mert tudom, hogy vannak olyan küldöttek, akiket szeretnék, akik szeretnék az asszisztensük költözködését finanszírozni, de nem tudják megtenni, mert visszautasította ezt az adminisztráció azzal, hogy ennek nincs jogalapja. Szerintem ezt minél hamarabb meg kellene tenne, tenni. Bizottságbeli kollégáim felé fordulok, és azt kérdezem tőlük, azt kérem tőlük, hogy Letice és Éva is, és ők is segítsenek nekem azért, hogy a képviselő ugyanazt a kötözködési segítséget nyújtassa az asszisztensnek, mint ami a tisztviselőknek jár, mert a másik pedig, hogy két, hónapos, két hónapi fizetést kapnak a végkielégítésként ilyenkor az asszisztensek, és ezt a képviselőnek kell fizetnie. És ez pedig nem a, az intézmény fizeti, ez lehet 7-8-9 ezer euró. A lényeg az, hogy a költözési költségeket fedezni kellene az ő esetükben. Ezt szerettem volna mondani, elnök úr, az akreditált asszisztensek esetében esetéről. Az egész dosszé, az egész ügy még mindig folyamatban van, a munka folyik, de feltételezem, hogy kompromisszumot lehetne találni még a szavazás előtt, olyan kompromisszumot, amely mindenkinek megfelelne. És azt szeretném, hogyha mindenki a mi szakbizottságunkban meg lenne elégedve ezzel a jelentéssel, és támogatná. Köszönöm szépen! mondja az elnök ezt a jelentést. Wikströmen asszony kért szót. Köszönöm, elnök úr, köszönöm Rodberend asszony a kommentárjait, és meleg köszönetet mondok önnek, azért is, mert befogadó volt az ön módszere, beleértve az árnyék jelentéstevőkkel való munkát, ezért nagyon hálás vagyok. Egyetértek azzal, amit eh, Rod Berend asszony mondott, amit a személyzeti szabályzatot illeti, és eh, kiemelt eh, egy sor kérdést. Éppen ezért én nem érzem azt, hogy sürgős lenne nagyon sok módosítással érni, hanem csak néhány javaslatomat ismertetném, mert a végcél az, hogy modern szabályzatunk legyen, és úgy működjön az EU, ahogy ez a 21. században szükséges. Éppen ezért nem szabad elszalasztani ezt az alkalmat. Lehet, hogy valami újat hozzunk létre, itt reformra van szükség az intézmények és az alkalmazottak esetében. Úgy gondolom, hogy érdemes lenne a jó kormányzást javítani az intézményeknél. Néhány javaslatot tettem azért, hogy a bejelentőket védjük, és az integritást védjük, mégpedig úgy, hogy ezeket az úgynevezett forgóajtókat korlátozzuk. A forgóajtók lezárása nem jelenti azt, hogy az összes ajtót bezárjuk a kompetens stáb előtt, hanem azt biztosítjuk, hogy az európai tisztviselők hűsége az európai állampolgárok felé soha ne kérdőjeleződjön meg. Mivel hosszabb most már a vállatóért tartom Európában, vannak akik száz éves korig is élnek, vagy élhetnek, láttam ezt az egyik labban, egészségesebben élünk. Éppen ezért, ha hosszabb a várható élettartam, akkor tovább is dolgozhatunk. Éppen ezért legyünk nagyon rugalmasak, attélen, hogy az emberek 67 éves kor után is még dolgozhassanak. Én tettem egy javaslatot, 67 év, de vannak kivételes körülmények, amikor emberek még ezután is dolgozni akarnak. Itt van a válság, és éppen ezért ez nagyon sok embert érint a munkahelyeken, azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy nem tesszük lehetővé számukra a dolgozást, ha ezt szeretnék. Báldazare úr a két éves automatikus továbblépésről beszélt. Szerintem ezt össze kellene kötni a stábbal kapcsolatos előhalási jelentéssel, és az automatikus átsorolás rendszerét e szerint alakítani. Ami pedig a nőbizottság, nőjogi bizottság véleményét illeti, a szülői szabadság esetén figyelembe kell venni ezt a lehetőséget is a reformnál. Modern, jól működő munkahelyet kell teremtenünk a modern fiatalok számára. És nem szabad mindig a tagállamokat vádolni azért, hogy ezt vagy azt nem vezetik be. Az apákat is be kell vonni ebbe a folyamatba, és járjunk mi élen téren biztosítani kell, hogy a mi munkahelyeink modernek legyenek, és vonjuk be mindebbe a nőket és a férfiakat. Megnéztem a kollégák módosítóit, Szerintem még a következő napokban nagyon sok érdekes témát tudunk majd megvitatni, és várom a további együttműködést az előadóval és a többi sedóval, azért, hogy modern szabályzatunk legyen a férfiak és a nők számára, és az intézményünket a 21. századhoz igazítsuk, és szerepmodellé váljunk a többiek számára. Köszönöm szépen! Jefka úr, köszönöm. Baldassare úr volt az árnyék előadója ennek a jelentésnek, sajnos ma beteg, engem kért meg arra, hogy ismertessem az álláspontját. A néppárt nagyban támogatja, nagy részt támogatja a reformot. Egyrészt az igazgatási költségeket szeretnénk csökkenteni, ami elég nyilvánvaló. A másik dolog, amit hangsúlyoznék, az az, hogy minden változás, minden eszköz abba az irányba kell, hogy hasson, hogy a jövőben magasan kvalifikált, lojális tisztviselői legyenek az Európai Uniónak, modelljeként szolgáljanak, eh, eh, hogy milyennek kell lenni egy közigazgatásnak. Azt gondolom, hogy ez kell, hogy legyen a háttere a az egész reformnak. Az adminisztratív költségeink 6%-át teszik ki az összes költségeknek, és a 2004-ben 2004-ben bevezetett reformok révén már 3 milliárdot megspóroltunk, 2020-ig pedig további 5 milliárdot fogunk megspórolni, ami összesen 8 milliárd. Mindezt figyelembe véve Baldassare úr olyan módosítókat nyújtott be, amelyek révén jobban felmérhetjük az igazgatásban dolgozó köztisztviselők munkájának értékét, illetve felelősségi köreit. Úgy gondolja Baldassare úr, hogy évente kell elemezni a köztisztviselő munkáját, és megvizsgálni azt, hogy a felelősségét milyen mértékben látja el. Két év elteltével csak akkor kaphat automatikus előléptetést a köztisztviselő, hogyha pozitív értékelést kap az éves értékelés során, tehát nem szabad, hogy abszolút automatikus legyen ez az előléptetés. A személyzeti jelentés, az éves személyzeti jelentés kell, hogy legyen az adott köztisztviselő értékelésének és előmenetélek ad, alapja. Egy olyan köztisztviselő, aki három egymást követő évben negatív értékelést kap, egy beosztási fokozattal visszaléptető kell, hogy legyen, és hogyha az elkövetkezendő két évben továbbra sem mutat a munkája fejlődést, akkor akár elbocsáthatóvá is kell tenni. E, azt is szeretné Baldassare úr, hogy az AST, AST, SC besorolást három csoportra osztanánk, a fiatalabb asszisztens, az asszisztens és a senior asszisztens kategóriákra osztanánk a különböző beosztási fokozatokkal, tehát 5-től 11-ig például, illetve 1-től 3-ig, vagy 5-6 beosztási fizetési fokozatokat elkülöníteni. Ami a földrajzi egyensúlyt illeti, ott egy 5 éves értékelési időszakot szeretne Baldassar úr bevezetni, mielőtt korrekciós intézkedéseket tennénk. Ebben a módosítóban ő figyelembe veszi a közeljövőben és az azt követően bekövetkező változásokat, figyelembe veszi például a nyugdíjazási hullámot, illetve azokat a korrekciós lehetőségeket, amelyeket később alkalmazni kell. Baldassare úr időbeli korlátozást is bevezetne a fizetés kiigazítással kapcsolatban. Az Európai Bizottság a tanács előtt meghajolva Eh, illetve a tanács ellenében megint bíróságra vitte ezt az ügyet, és eh, előre borítékolni lehet eh, nagyjából az ügynek a kimenetelét a bíróságon. A frakciók módosítóival kapcsolatban a mi raportőrünk úgy véli, hogy az összeférhetetlenség az egyik legsúlyosabb téma. Szilvia is eh, utalt, eh, Cecilia is utalt a revolving doors, illetve a whistleblowing jelenségére, és Valdeszere eh, úr úgy véli, hogy nem szabad olyan intézkedéseket hozni, amelyek az administratív kiadásokat növelik. Ami a szolidaritási adót illeti, a progresszív szolidaritási adót illeti, ez Lichtenberger asszony javaslata volt. E, a raportőrünk Baldeszere úr úgy véli, hogy mind politikai, mind pedig stratégiai következményeit ennek a javaslatnak elemezni kellene. A néppárt raportőre áll a kompromisszumos módosítók elébe, és köszöni a raportőrnek, Rodberend asszonynak az eddigi munkáját, valamint a tárgyalásokra való nyitottságát. Baldassare úr úgy véli, hogy a tanácssal várható tárgyalások előtt jó lenne a frakcióknak a közös álláspontját létrehozni. Nem szabadna populista, veszek, populista szólamoknak és veszekedéseknek teret engedni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Lichtenberger kolléganő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek is. Hatalmas munkát végzett, nagyon érzékeny kérdésben, úgyhogy gratulálok, és nagyon jól összefoglalta a módosítókat is. Néhány ponton vitáznunk kell majd a kompromisszumokról, ez teljesen világos, hiszen, hogy ismerem a tanácsot, Nos, azt látom, hogy az elmúlt években a tárgyalásokat nem feltétlenül a közjó égisze alatt folytatják, de a sok-sok, a sok-sok trialógus után, amelyeket megéltem, ezt látom. Kiéleződött a helyzet. Tehát nyitott vagyok a kompromisszumokra, ez teljesen világos, hiszen minél jobban egyet tudunk érteni, annál jobb lesz a helyzet. Az a reménység, hogy az egyes esetekről szóló nyilvános vita elkerülhető ezzel, úgy gondolom, ez a reménység nem biztos, hogy teljesül. Tudjuk, hogy Európában sok-sok médium főként abban érdekelt, hogy az Európai Uniót pellengére állítsa, féligasságok révén sokszor, sőt, sokszor hamis állítások révén teszik ezt, de ebbe a polemikus diskurzusba mi nem avatkozhatunk be. A tagállamok között nyilván összehasonlításokat végeznek ezek a médiumok. Abból indulnak ki, hogy a képviselő aki mondjuk 20 kilométeres távon ingázik, ugyanolyan körülmények között dolgozik, mint mondjuk egy európai parlamenti képviselő. De a földrajzi kiegyensúlyozottságot azért mégis támogatják. Tehát a gyakorlatban aztán megint csak nem veszik figyelembe ezeket a szempontokat elégségesen. Ami a revolving doors, a forgóajtó jelenséget illeti. Nagyon fontos ezzel foglalkozzunk. Biztosítanunk kell azt, hogy az alkalmazottaink, tisztviselőink, asszisztenseink lojalitása a mi intézményünkre irányuljon, hozzánk legyenek lojálisak, és ne olyan külső vállalkozásokhoz például, amelyek a saját kis pecsenyéjüket sütögetik. Számunkra tehát ez nagyon-nagyon fontos kell, hogy legyen. És ehelyütt sokszor erősen bírálják a tagállamok az európai intézményeket, mert egy olyan kép alakult ki, miszerint az EU-ban működik a lobbizás, és hogyha otthon mondjuk a tartományi miniszterelnök elmegy egyik másik vállalkozóval vadászni, vagy üdülni, akkor az azért teljesen más. Tehát kettős mércét alkalmaznak sokszor a tagállamok ezen a téren. Hogyha képviselők, vagy hogyha képviselők valamely vállalat költségére nyaralnak valahol. Ez a különböző legkisebb falvak szintjén is megjelenő jelenség, minden szinten láthatjuk ezt, de főként az Európai Unióval kapcsolják össze ezt a médiában. De hát hozhatunk mi szabályozást erre, és egyébként az összes tagállamon sincs erre szabályozás, és ezt mindig nagyon világosan ki kell domborítani a tárgyalások során is. Sok tagállamban még olyan szabályozások sincsenek, olyan mértékű szabályozások sem, mint nálunk. De nyilvánvalóan az is igaz, hogy azért lépéseket kell tennünk ezen a téren. Nekem ennek kapcsán az a legfontosabb, hogy a közös érdeket állítsuk előtérbe, közös európai érdeket, ez legyen az előtérben, és ne különböző önös érdekek mások részéről. Ami az asszisztensek nyugdíjkorhatárát illeti, Elsősorban a nagyon fiatal asszisztensekről van szó, ezért egy kicsit furcsának tűnhet, hogy ennyire erre a kérdésre hegyezzük ki a dolgot. Most nem akarok a férfi ellenes megjegyzéseket tenni, de minden esetre azt gondolom, nagyon, én is azt gondolom, hogy problematikus lesz újra megnyitni az asszisztensek szabályzatának kérdését. Ez mozgásteret biztosít a tanács számára, de mások számára is. Vannak olyan képviselők, akiknek egyszerű asszisztenseik vannak, úgymond, és vannak olyan képviselők is, akik asszisztensek gyanánt tudományos tudományos háttérismeretekkel rendelkező embereket alkalmaznak, akik az egyes témakörökben tudják segíteni a munkájukat. Tehát ezt a különbséget is látni kell. Ami a szülői szabadságot illeti, és Wikström kolléganő javaslatára utalnék ehelyütt. Először is arról kell gondolkodnunk, hogy az apák is részt vehessenek a családi életben, és másodszor azon is gondoskodnunk kell, hogy például a bölcsödék rendelkezésre állását javítsuk, hozzájuk való hozzáférést. Azt gondolom ez egy sokkal messzebb menő lépés, mint hogy csak egyedül a szülői szabadságról vitatkozzunk. Tehát én egy átfogóbb értelmezést tartok fontosnak, mit jelent szülőnek lenni a munkavilágában. Ez tehát egy átfogóbb megközelítés. Ausztriában nem csak pozitív tapasztalatokra tettünk szert a szülői szabadság meghosszabbításával, ugyanis ezáltal gyakran a nők visszajutása, visszatérése a munkahelyre, illetve a munkaerőpiacra nagyon nehézkessé válik, hiszen sokszor három év után térnek vissza, és teljesen kiestek az egész rendszerből. Végül még az ügynökségekről néhány szót. Azt gondolom az ügynökségek esetében is nagyon-nagyon különbözőek a körülmények. Itt van például az EASA, vagy az EMSA. Itt nagyon jó szakemberekre van szükség ezen ügynökségek esetében, és nyilvánvalóan más a fizetés, hogyha egy szakembert alkalmazunk Nehéz lesz például egy űrkutatási szakembert egy rendszerbe beilleszteni, beépíteni, hogyha egy ilyen konkrét szaktudásra van szükség. De nyilvánvalóan az ügynökségek függetlensége a maga jelenlegi formájában szintén nem üdvözlendő. Ami a progresszív szolidaritási illetéket illeti, úgy gondolom ez egy nagyon jó pozitív jelzés lenne, amelyekkel kivehetnénk a szelet azok vitorlájából, akik állandóan azt hangoztatják, hogy az Európai Uniós tisztviselők a legprivilegizáltabb tiszt, köztisztviselők a nemzeti médiumok erre hegyezik ki a dolgot. Fontos, hogy legyen valamilyen eszköz a kezünkben, amelyel ezt a bírálatot visszaverhetjük. Számomra fontos, hogy ebbe az irányba azért lépjünk. Várom a kompromisszumokról szóló tárgyalásokat, úgy gondolom biztosan sikerül majd eredményeket elérnünk, és köszönöm szépen. Tány kolléganő. Ja. Ähm, ich Köszönöm szépen. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy itt arról van szó, hogy megtakarításokkal éljünk úgy érzem, hogy felelős vagyok a választóimmal szemben, és nagy csalódás lenne, hogyha csak a tanács tudatosítaná önmagában ezt a szerepet. Ami a két éves előrelépést illeti, szerintem ez anakronizmus, ez már nem létezik a közszolgálatban. Ez felbosszanthat néhány országot, legalábbis az enyém esetében ez így van. Ami az előadóasszony javaslatait illeti, örülök annak, hogy a az ügynökségekkel kapcsolatosan javaslatok voltak. Bizonyos hozzáállás tapasztalható az ügynökség részéről, és megállapították, hogy minél távolabb van az ügynökség a központtól, Brüsszeltől vagy Strasbourgtól, annál kevésbé tartják tiszteletben azokat a kötelezettségeket, amelyeket az EU rórájuk. Nem tartják tiszteletbe például a pénzügyi szabályzatot, és ebben az értelemben nem bízom igazán az ügynökségekben a téren, hogy felelőse járnak el betegségszabadság és az igazolások, betegségigazolások. Tudjuk, mindenki tudja, hogy itt vannak visszaélések, legyen valakinek orvosi igazolása, vagy ne legyen, ettől függetlenül a szigorúbb szabályok nem okoznak gondot. Emlékszem néhány hónappal ezelőtt az egyik asszisztens, aki azt mondta, hogy beteg, közben elment nyaralni, és őt azonnali hatállyal elbocsátották. A az utazási távolságra adott szabadság csökkentése hogyha hatról három napra csökkentik ezt, de közben több pénzt fizetnek az utazásokra, akkor vajon elérjük azt a célt, hogy megtakarításokkal éljünk? Ezt a kérdést közvetlenül az előadónak teszem föl. Egy másik kérdés, amit szerettem volna föltenni. Rodberen asszony, ön azt mondja, hogy a tanács még egy jótányit sem enged számunkra. A tanács részéről viszont azt hallottam, hogy ez nem csak egy légből kapott fenyegetés, hanem komoly dolog most akkor elfogadjuk, hogy jövőre idéglenesen a szolidaritási adót töröljék, vagyis ne fizessünk. Most mi a jobb, ha nem fizetünk, vagy ha nem egyezünk meg a megtakarításokról? A tanácsnak inkább ezt tetszene. A lényeg az, hogy ezt nem szabad szem előtt éveszteni. Nem tudom, hogy az előadó mit gondol erről, Rapkai úr. Da kann ich anschließen, aber in einem anderen Sinne. Nos, ez nagyon jól beleillik a témában, mert én is csatlakozom ahhoz, ami elhangzott, csak másképpen fejezném ki magam. Amit az előadó és az árnyék jelentéstevő mondott, ami a kompromisszumos módosításokat illeti, maguk a módosítások nagy számban érkeztek, nem is tudom, hogy az összeset el tudjuk-e olvasni, meg tudjuk-e nézni együtt. Itt a tanácsa való kompromisszumról van szó főképpen. Én nem igazán bízom a tanácsban, és ebben az esetben nem csak általános bizalmatlanságunk van, hanem specifikusan bizalmatlan vagyok. Megpróbáltam elolvasni az összes módosítás, a nagyszámú módosításokat, némelyik rendkívül részletes, és sok időbe kerül, mire mindent elolvassuk. De amit ajánlani tudok, az az, hogy ne vegyük át az összes részletes megjegyzést, mert így Pandora szerencéjét nyitjuk meg, és tudom, hogy mit mond majd a tanács, meg azok, akik etéren ezen a területen dolgoznak. Beszélnek az elnökkel, Rafael Tassari, tudják, hogy milyen tárgyalások voltak már a szabadalom tárgyalások esetén. A tanács esetében van, amit nem fogadnak el, aztán mi meg nem tudjuk elfogadtatni, amit szeretnénk, és vannak, akik a való világról nem alkotnak megfelelő képet magukról, és ragaszkodnak a privilégiumokhoz, de közben ezek az emberek mégiscsak tudják, hogy mi történik a világban. Például az én illetékes minisztériumomnál tudom, hogy mi történik. Nem arról van szó, hogy a saját privilégiumokat védik, és másokra akarják hárítani a terheket, de olyan előnyöktől meg megválnának, amelyek őket nem is érintik a populista érvek itt nem érvényesek. Én azt mondom, hogy ezt a stratégiát kövessük. Nem vagyok eh, az előadó, árnyék előadó tím része, hogyha nem értek egyet valamely módosítással, akkor magamra vállalom azt, hogy ezek, ez a szükséges tárgyalási stratégia, amikor a tanácsal tárgyalunk. Ezt ne feledjük el. Néhány más megjegyzésem is lenne. Először is a bejelentők témája. Azt szeretném mondani, igen, hogyha bizonyos incidenseket felfedeznek, akkor azok, akik ezt feltárják, védelmet érdemelnek. Viszont világosan meg kell húzni a határvonalat a bejelentők és az informátorok között. Jogilag szólva nehéz ezt meghatározni, ezt a különbséget. Legyünk itt óvatosak, és nem mondhatjuk el, hogy minden a bejelentés kategóriájába tartozik, hanem itt megfelelő indoklás szükséges, nem szabad minden bejelentett incidenst egyformán kezelni és bejelentésnek tekinteni. A másik pedig nagyon sok lobby nyomás érkezik, de azt is szeretném elmondani, hogy véleményem szerint egy intézménynek nem csak magas képzettségű, közvetlenül az egyetemről érkező diplomásokkal kell rendelkeznie. A bizottságban láttam dokumentumokat arra nézve, hogy nagyon sok jó minősítésű diplomás még mindig nem tudja, hogy mi történik a való világban. Nekünk olyan emberek kellenek, akiknek már van szakmai gyakorlatok. Honnan találjuk őket, vagy merítjük őket? Például az energia ágazatban az, aki például burgonya pucolással foglalkozik, meg elektronikus berendezésekkel. Nem tudom, hogy ezeket az embereket honnan találjuk meg, mert szerintem azok, akik jó szakmával rendelkeznek, szakmai képzéssel, azok is kell, hogy találjanak maguknak munkát itt az intézményeknél. Az asszisztensi karrier sem élethosszígtartó karrier, ezt is figyelembe kell venni. Legyünk itt nagyon óvatosak, nehogy a gyermeket a fürdővízzel együtt kijöntsük. Az asszisztensek státusza. Itt se nyissuk meg Pandora szerencét, kell védelem, ezért említettem a szociális védelmet főként amikor az elbocsátási eljárásokról van szó, akkor legyen meg ez a védelem. Más javaslatok túl messzire mennek, itt konszenzusra kell jutnunk, mert azt ne, az nem lenne jó, hogyha a képviselők nem támogatnák a döntéseket, és a főtitkára való viták során erre oda kell figyelni. Most visszadom a szót az előadónak, de még említenék valamit. Ami a megtakarításokat illeti, ez gyakran felmerülő téma. A, az intézményeken belüli költségek 5%-ot tesznek ki, az intézményekkel kapcsolatos adminisztratív költségek, és a és 100 milliárdot akarunk megtakarítani, ez is 5%-ot tesz ki a költségvetésben. 2,5%-os teljes megtakarításról van szó, ami a személyzetet illeti. Nem tudjuk az összes költségvetési deficitet megoldani azzal, hogy csökkentjük az alkalmazottak számát pénzügyi értelembe kell mérlegelni, hogy milyen javaslatokat tettek, és az világos, hogy a meglévő rendelkezések, mai rendelkezések célja az, hogy jobb egyensúly legyen, méltányosság legyen a karrierben. De ez nem hat ki a pénzügyi szabályzatra, mert ezt már belevettük a költségvetésbe, és erről már sokszor szó volt, nyilvánosan is, előadó. Köszönöm szépen, elnök úr! Nem tudom, hogy a bizottság részéről Szukasszony vagy más esetleg szeretne hozzászólni. Néhány megjegyzésem lenne az a kapcsolatosan, amit a kollégák elmondtak. Még egyszer szeretném megköszönni a támogatást, de a többi hozzászólást is. Először is, ami a nőügyi, nőjogi szakbizottságot illeti, Kochmerin asszonyjal már beszéltem, elmondtam azt is, hogy miben reménykedem, milyen hozzájárulásban reménykedem a nőügyi bizottság részéről. Az ottani jelentés a szülés szabadságra is kitér, és egyéb kérdésekre is, amelyekről itt most beszéltünk. Én egy, ne, egy kicsit nehéznek tartanám, hogyha ezbe, ezekben az időkben olyat kérünk a jogalkotásunkban, ami messze meghaladja a tagállamokban érvényes szabályozásokat. Mi azt mondtuk annak idején, amikor erről szó volt, hogy négy hónap kell, hogy legyen minimum a szülői szabadság, jelenleg hat hónap a legtöbb tagállamban, nagyon ambiciózusnak tartanám azt, hogy megnöveljük ezt az időtartamot 18 hónapra. Amit Wikström asszony mondott, a munkaidővel kapcsolatosan, arra vonatkozóan, hogy biztosan vannak olyan emberek, akik tovább szeretnének dolgozni a nyugdíjkorhatáron túl, ezt nem tartom lehetetlennek, de én szeretném, hogy az embereknek a munkán kívül lenne másra is idejük. De hogyha vannak olyan emberek, akik ennyire elkötelezettek, hát akkor semmi gondom nincs az, hogy megnyissuk ezt a lehetőséget a számukra. Wikström asszony és Zwifka úr és Stein úr is szóltak az előléptetés kérdéséről. Azt gondolom, hogy egy kicsit összekeverjük itt a dolgokat. Lehet, hogy ez azért van, mert a személyzeti szabályzattal még nem foglalkoztak olyan intenzíven is, behatóan a kollégák. Mint ahogy minden tagállamban, úgy Németországban is, Tájnasszony, van egy előléptetés, az egyik fokozatról a másikra történik ez az előléptetés. Németországban például ugyanúgy így van ez, mint ahogy az európai intézményekben is AD 5-ösről AD 6-os fokozatra lépnek elő a tisztviselők, és ez természetesen nem működik normális körülmények között automatikus módon. Közötte vannak az úgynevezett kisebb fokozatok, vagy steppek, ezek valóban többé-kevésbé automatikusan történik, a mozgás ezek között, hogyha csak nem követnek el valamilyen nagyon nagy badarságot az alkalmazottak, Jó megközelítésnek tartom, ha azt mondjuk, ha valaki nem teljesít, ha valaki rossz értékeléseket kap, akkor elgondolkodhatunk azon, hogy ez a, ez a fokozatok közötti mozgás meg legyen-e, tehát de hát ezek a kisebb lépések, ezek a steppek az előfeltételei annak, hogy valaki egyáltalán előléptethető legyen. Tehát fontos látnunk az okozati összefüggéseket is. Több tízezer tisztviselőről van szó. Ha az ő esetükben azt mondjuk, hogy nem lehet automatikusan előléptetni őket, akkor ezt nehéznek tartanám, vagy nem tartanám feltétlenül támogatandónak, de ha valaki rosszul teljesített, az értékelésből kiderül, hogy nulla pontot kapott, egyáltalán nem tudott teljesíteni, akkor nyilván nem léptethető elő. Ez administratív szinten is megvalósítható és fontos azon is elgondolkodnunk, hogy ismét csak új alkalmazottakra van szükség, akik végrehajtják ezeket az új szabályokat. Máskülönben Robert például nem tud majd a szakbizottsági munkában részt venni, más sem tesz, mint hogy értékeléseket ír, ezt is látnunk kell. Továbbá, ami a revolving doors, a forgóajtó kérdést illeti, illetve az összeférhetetlenség kérdését. Lichtenberger asszony és mások is szóltak erről. Jónak tartom, ha azt mondjuk, százszázalékos lojalitást követelünk meg az intézménnyel szemben, ez a kiinduló pont nálam. Az EPSO ö, versenyvizsgáinál is azt látom problémásnak, hogy nem követelik már meg az EU iránti elkötelezettséget, szenvedélyes elkötelezettséget. Csak a tárgyi tudás mérése a fontos. Én sok más dolgot is nagyon rossznak tartok az EPSZ-on belül, hogyha el lehetne törölni az epsz t én megtenném. Igen, szükség van tehát a lojalitásra, de hogyha azt látjuk, hogy valaki a magángazdaságból közvetlenül átlép az intézményekhez, nem biztos, hogy lojális lesz az intézmények iránt, de mindez igaz a nemzeti szakértők esetében is akkor, hiszen ők gyakran a nemzeti közigazgatásból kerülnek ki, és itt sokszor, ide sokszor egyfajta kémként küldik ki őket a nemzetállami kormányok, és ők rájuk sokszor úgy is tekintenek, mint valamiféle kémekre. Tehát igaz ez a Greenpeace esetében, egyéb más szervezetek esetében, a WWF esetében, a nemzetközi szervezetekre, a nemzeti közigazgatásból érkező szakemberekre, mindenki esetében érvényes ez. Hát megnézem, hogy hogy akarjuk mi ezt megvalósítani, végrehajtani, hogy akarunk erre szabályozást kitalálni. Kicsit furcsának találtam, hogy egy vegyipari szakértőt a, az ipari DJ-be küldtek, hogy ott a REACH szabályozás kialakításában vegyen részt. De hát ilyen butaságokat csinálnak az emberek, ilyen butaságokat követel a bizottság is, és hát vagy van valakinek érzéke az ilyesmihez, vagy nincs, tehát ezt igen nehéz szabályozásban lefektetni. És amit Rakkai úr mondott, igaz. Most valaki, aki a, az atomiparban tevékenykedett, vagy a széniparban is meg végigment egy versenyvizsgán, akkor most ne dolgozzon ezen vagy azon a téren? Az intézményeknél? Hát fontos itt konkrétan megvizsgálni a dolgokat. És a, ha tisztviselők az intézmények köréből kikerülnek, akkor most feltétlenül el kell menniük egy magángazdaság ban tevékenykedő céghez, amely pont azzal a területtel foglalkozik, amelyen ők foglalkoztak korábban az intézmények berkein belül? Igen, hát ez megesik, rossz ízlésről tanúskodik, rossz magatartás, tehát ezt is kicsit nehéz szabályozni. Aztán Tájn, Tájn asszonynak mondom, természetesen nincs olyan javaslat, hogy az utazásra vonatkozó napok számát csökkentsük, miközben a költségeket növeljük. Ilyen javaslat nincs, nem tudom, ezt hol olvasta. Tán asszony mondta továbbá azt is, hogy a tanács készen állna a tárgyalásokat, de hát nincsenek is jelenleg tárgyalások, a tárgyalásokat sútba vágná, hogyha a bizottság javaslatát felvizezik de hát a tanácsnak nem tetszik a bizottsági javaslat, gyengített formában sem, meg most sem. A tanács bármikor megbuktathatja a tárgyalásokat, és hát, hogyha ez megtörténik, akkor a javaslat megbukik. Ha megbukott, akkor megbukott, de én nem szeretném, hogyha rajtunk múlna a dolog. Hogyha a tanács nem kész kompromisszumot kötni, akkor bizonyos alkalmazottak fizetése nő 5,5%-kal, növekednek a költségek, aztán a tanácsnak kell majd ezt kimagyaráznia, de remélem azért, hogy a kollektív észszerűség győzedelmeskedik. Rapkai úr beszélt az érzékeny határról a bejelentők, bejelentések között és másrészt a rágalmazás között. Egyrészt védenünk kell a bejelentőket, másrészt azonban a bizottságnak és más intézményeknél is láthattuk sokszor, hogy azok, akik bejelentőként léptek fel, adott esetben esetleg személyes problémáikat próbálták megoldani így módon. Én ezt nem tudom megítélni, de valamilyen módon, például egy mediációs eljárással lehetőséget kell nyitni ezen helyzetek feloldására is. És Hálás vagyok az elnöknek, amiért a végén utalt még rá, illetve kiemelte, hogy milyen kis részéről beszélünk a költségvetésnek. 5%-ról van szó. Nyilván ez is pénz, de én szeretném, hogyha más helyütt is megnéznénk ugyanilyen részletesség és pontosággal, hogy mire adunk ki pénzt, hiszen az Európai Unióban gyakran könnyelműen adunk ki, költünk pénzeket különböző dolgokra. Itt is konkrétan meg kellene nézni, hogy mire megy el a pénzt. Ami Tájnasszony ügynökségre vonatkozó megjegyzését illeti, természetesen az ügynökségeknek be kell tartaniuk a hatályos szabályokat. Hogyha ön tud olyan esetről, ahol az ügynökségek nem tartják be a szabályokat, akkor forduljon az Európai Bizottsághoz, hiszen a bizottságnak kell gondoskodnia arról, hogy az ügynökségek betartsák a hatályos jogszabályokat. Elnök, köszönöm szépen. Ruth Beérend kérte, hogy a bizottság is nyilatkozzon. Szeretne a bizottság mondani valamit? Igen, szeretne. Parancsoljon. I would like to thank the committee and especially... Szeretném megköszönni a bizottságnak és az előadónak, valamint az árnyék előadóknak azt a nagyszerű munkát, amit végeztek. Mint ahogy önök is tudják, ez a javaslat eh, megpróbálja megtalálni a kényes egyensúlyt eh, a két eh, célkitűzésünk között. Egyfelől szeretnénk, ha az európai közigazgatásban dolgozni továbbra is vonzó lenne, másfelől pedig szeretnénk hatékonyságot növelni, illetve spórolni, mert ezt elvárják tőlünk a jelenlegi nehéz gazdasági körülmények között. Ezt ez a javaslat csak egy korlátozott számú dolgot szeretne megpiszkálni a jelenleg hatályos szolgálati szabályzatban, és ezért is örülök annak, hogy a módosítók nagy része a az Európai Bizottság javaslatának a ö, szellemiségét nem nagyon ö, próbálja teljesen átírni. Az etikai kérdésekkel kezdenék, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és eh, az európai eh, köztisztviselői kartól függetlenséget, valamint magas etikai eh, standardokat várnak el. Nem csak, hogy teljesíteni kell ezeket az elvárásokat, hanem mindenki számára nyilvánvalóan úgy is kell, hogy tűnjön, hogy teljesítjük ezeket az elvárásokat. 2004-ben változtak a szolgálati szabályzat aláírásai, ott foglalkoztunk a whistleblowing-gal, illetve az összeférhetetlenség kérdésével, teljesen nyilvánvaló, hogy egyes módosítók ezen túlmenően szeretnék szabályozni az etikai kérdéseket, illetve az egyes összeférhetetlenségi kérdéseket az EU foglalkoztatás és egyéb foglalkoztatás között. Tehát mindenképpen az Európai Bizottság azt szeretné, hogyha az Európai Köztisztviselői Kar függetlenségéhez nem férne kétség. Ezek ezek a javaslatok egyébként túlmutatnak a szabályzaton, és a whistleblowingon, illetve az elfogadható ajándékokon, stb. kívül is más kérdéseket is szabályoznak. Szeretnénk az itt felhalmozott tapasztalatunkat megosztani más intézményekkel is. Szeretném, hogyha a továbbiakban is tudnánk eh, ezekről a témákról beszélni a, eh, az előadókkal. Óva intenék attól, hogy túlszabályozzunk, erre utalt már a raportőr is. nem szabad a szolgálati szabályzatot egyfajta végrehajtási szabályá tenni, mert nem ez a feladata egy szolgálati szabályzatnak, meg kell hagyni az intézményeknek a szabadságot arra, hogy a saját végrehajtási szabályaikat kidolgozzák. Ami az átláthatósági intézkedéseket illeti, illetve az átmeneti intézkedéseket, ezek nyilvánosak lesznek. Mindenki látni fogja majd, hogy az egyes intézmények hogyan értelmezik és hogyan hajtják végre a szolgálati szabályzat különböző pontjait. Második dolog, amiről beszélni szeretnék, az az előmenetel, a karrier kérdése. Örülök, hogy a lényegét támogatják az Európai Bizottság javaslatának nevezetesen azt, hogy a felelősségi körök és a javadalmazás között szoros kapcsolat legyen. A, elhangzott az is vádként, hogy ezek a változások a leggyengébb pozícióban levő alkalmazottainkat sújtanák, és erre az aggodalomra is eh, reagált eh, a javaslat, eh, a parlament aggájaira, illetve a szakszervezetek javaslataira. Tehát ott voltak változások, már ezek a javaslatban napvilágot sem láttak. Ezek a változások az önök kérésére és a szakszervezetek kérésére következtek be. Szeretném hangsúlyozni, hogy a az asszisztensi, a titkárnői alkalmazotti körben megtartjuk a megtakarításokat, ugyanakkor növeljük a láthatóságát a módosító, a rendelkezéseknek. Vannak olyan módosítók, amelyek az AST kategóriát alkategóriákra osztanák. Ez egyes intézményekben lehetséges, administratív nehézségek árán, de valószínűleg kisebb intézményekben ez nem lesz lehetséges. És megint utalnék arra, hogy nem szabad túlszabályozni, mert különben az egész rendszer nehezen alkalmazhatóvá válik, vagy alkalmazhatatlanná válik. Kitérnék még a szerződéses alkalmazottakra. Az egyik módosító, és ez az egyik legaggasztóbb módosító, amit a parlament benyújtott, az az, hogy három évre szeretné korlátozni a szerződéses alkalmazottak szerződésének hosszát. Ez ennek a az alkalmazotti körnek is biztosítani kell stabilitást. A túlságosan alacsonyan meghúzott határidők a foglalkoztatás és a működés stabilitását veszélyeztetik. hogyha három éves szerződéseket kezdünk erőltetni, akkor az egyes alkalmazatokba, alkalmazottokba befektetett pénzek sem térülnek meg. Emellett utalnék arra, hogy megpróbáljuk a kiszolgáltatottságát csökkenteni a szerződéses alkalmazottaknak azzal, hogy belső versenyvizsgákat eh, nyitunk meg, illetve hagyunk nyitva számukra. Ami a az alkalmazottak értékeléséről szóló éves jelentéseket illeti, megint csak egyes módosítók a túlszabályozás hibájába esnek. Természetesen szükség van egy olyan eh, értékelési rendszerre, amely tükrözi az adott köztisztviselő teljesítményét, ugyanakkor nem szabad ezt túlszabályozással bonyolultá tenni. Másik dolog, amiről itt szó volt, ez az automatikus előmenetel kérdése. Erről még beszélni kell. Ez nem teljesítményhez kötött, ez a foglalkoztatottság a jogviszony hosszához kötött, de nyilvánvaló, hogy azért el lehet gondolkozni ezzel, ezen a kérdésen is. A nem pénzügyi jövedelmek kérdésével foglalkoznék még. E, a különböző intézmények természetesen továbbra is a lehető legjobb alkalmazottakat, legalkalmasabb alkalmazottakat szeretnék megtalálni, és olyan juttatás csomagot szeretnének összeállítani számukra, amelyek vonzóvá teszik az intézményeket. Itt ebbe a körbe sorolnám a rugalmas munkaidőt is, illetve a szabadság kérdéskörét is a hazájuktól távol dolgozók maradnak többségben az EU alkalmazottai között. A földrajzi kiegyensúlyozottság nem automatikusan következik be, hanem a legjobb, tehetség, legjobb tehetségek, legígéretesebb köztisztviselő jelöltekért folytatott küzdelem esetleges eredményeként alakul ki a földrajzi egyensúly. Ehhez szükségesek azok a pénzügyi és nem pénzügyi jellegű juttatások, amelyek a szeredendően külföldön dolgozó tisztviselőink számára vonzóvá teszik ezt a szolgálatot. Ami a fizetéseket és a nyugdíjakat illeti, gyakran elhangzik egy kritikai észrevétel a jelenleg létező speciális különadó progresszivitásának hiánya miatt. Az AST 3-ig a, az alkalmazottak nem fizetnek semmilyen különadót, és ezt követően pedig igen meredek a progresszivitása a különadónak, tehát egy asszisztensnél mintegy nyolcszor több különadót fizet egy magas beosztású köztisztviselő. Ezt kevesen tudják. Egy másik kérdés a, az alkalmazottak csökken, számának csökkentésének kérdése. Ebből fakad majd a személyzeti megtakarítások 80%-a. Ezzel kapcsolatban szeretnénk kötelezettségvállalásokat tenni az Európai Bizottság nem akarja megkérdőjelezni a költségvetési hatóság előjogait, egész egyszerűen csak ezt a kötelezettségvállalást akarja hangsúlyozni. Végezetül, de nem Végül, de nem utolsó sorban beszélnék a parlamenti asszisztensekről. Jó lenne ezt a jogalkotási javaslatot a lehető leghamarabb befejezni. Vannak olyan kérdések, amelyekre vissza kell térnünk. Ezt már kimondtuk akkor is, amikor az eredeti javaslatok megszülettek. Nyilvánvaló, hogy ezt most meg kell vizsgálni, és meg kell vizsgálni azt is, hogy további kiigazításokra van-e szükség. Nagyon szépen köszönöm. Tehez már nincs mit hozzáfőzni. A jelentéstévő asszony akkor a legközelebbi alkalomra megpróbálja az árnyék jelentéstevőkkel együtt a kompromisszumos megoldásokat megfogalmazni, április végén szavazunk, és aztán majd látjuk, hogy mit tesz a tanács. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Ezt akkor lezárjuk, ezt a napirendi pontot, és rátérünk a következő két napirendi pontunkra. Tájn asszony témája az Európai Bíróságra vonatkozóan. Tájn asszony, parancsoljon 24-25-ös napirendi pont. Kedves kollégák, emlékeztetnék még egyszer arra, hogy az Európai Bíróság nagyon nagy nehézségekkel szembesül, állandóan egyre nő a munka mennyisége, ugyanezzel küzdködnek a nemzeti bíróságok is, de nyilván a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően egyre több feladattal bővült a feladatkörük. Kezdem a, azokkal a dolgokkal, amelyek nem vitatottak. A A köztisztviselők bírósága esetében csak hét bíró áll rendelkezésre, három további bíróra lenne szükség aki négy évre lenne alkalmazandó. Továbbá a jelenlegi elnök egy alelnök posztjának létrehozását kéri. Ezen felül a nagy kamara nem 13, hanem 14 bíróval ülésezne, az elnök, illetve az alelnök mindig jelen lenne az ülés alkalmával, és emellett öt kamaraelnök helyett három lenne jelen. Ezek a nem vitatott kérdések. A probléma abban rejlik, hogy az első öm, hogy a bíróság túl sok munkával szembesül, hogyan lehetne ezt feloldani, talán szakbíróságok létrehozásával, asszisztensek alkalmazásával, vagy más egyéb lehetőségek révén. A bíróság úgy döntött azonban, hogy 12 további bíró kinevezését kéri. A gond az, hogy 27 bírónk van már eleve, egy, ugye egy-egy bíró minden tagállamból, és a gond az, hogy hogyan is nevezzük ki ezt a 12 további bírót, mely tagállamból érkezzenek. Annyiban nagyon problematikus ez a dolog, hogy a kis tagállamokban az euróválság körüli vita azt eredményezte, hogy bármi, ami a statutumokkal kapcsolatos, nagyon érzékenyek ezeken a területeken. Noha tudják azt is, hogy részint sokszor gond jól képzett bírókat rendelkezésre bocsátani. Málta esetében probléma ez. 50 körül a, körüli a bírók szám az egész országban. Egyet kell küldeni a Strasburgi Emberjogi Bíróságra, esetleg egy másikat még egy bármely nemzetközi ítélőszék vagy bíróság számára, és aztán az Európai Bíróság számára is ki kell jelölni egy bírót. Hát nagyon pro nagy problémát jelentett ez, ha egyébként is kevés a bíró az országban. Nagyon nagy rajtunk a nyomás, kevés az időnk. Októberben ugyanis sok bírói posztot újra fel kell tölteni, új bírókat kell kinevezni októberig. Hogyha addig nem lépünk, akkor bajban leszünk, mert akkor megint csak elhalasztódik az egész, ki tudja meddig. Nagyobb nyomást akarunk gyakorolni a tanácsra, hogy minél előbb döntésre jusson. És tulajdonképpen egy állás foglalást is kidolgoztunk arról, hogy hogyan lehet ezeket a bírókat kinevezni. Az egyik nagyon érdekes javaslat, miszerint a bírókat csak a képességeik alapján kellene kijelölni, ez talán a jövő zenéje. Azonban az általam folytatott megbeszélések azt mutatták, hogy az első bővítési hullám után talán néhány olyan bírót is kineveztek, melyek alkalmassága talán nem volt megfelelő. Van, aki azt gondolja, hogy már jobb a helyzet azóta, de vannak olyanok, akik még mindig aggódnak amiatt, hogy talán nem rendelkezik minden bíró a megfelelő képesítéssel az Európai Bíróságnál talán a jövőben érdemes lenne még ezzel a kérdéssel foglalkozni. A bíró kiválasztására létrehozott bizottság, amely időközben már létrejött, azért javított a helyzeten. Az első javaslat tehát az alkalmasság alapján történő kinevezés volna. A második javaslat egy rotációs rendszert vezetne be, tehát az elején kezdenénk, és aztán a végén eljutnánk a 27. tagállamig. A harmadik megoldás pedig az volna, hogy a posztokat felosztjuk, hat, hat bíró érkezne a nagy tagállamokból, Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország és Lengyelország tartoznának ide, a másik hat bírói poszt pedig rotálna a többi 21 tagállam között. Aztán ezen alapul egy további megoldási javaslat, miszerint hat bíró érkezne a nagy tagállamokból, egyszerűen azért, mert ott nagyobb a lehetséges bírák száma, tehát az alkalmas bírók száma, és utána a népesség számának megfelelően a közepes méretű tagállamok egy bírót küldenének, a kisebbek még egyet, és aztán a többi pedig rotálna. Ez egy kicsit összetettebb javaslat, és aztán van egy javaslat, mi szerint a az ügyészeknek megfelelően kellene meg kinevezni, illetve hozzájuk hasonlóan. A főtanácsnokhoz hasonlóan kellene kinevezni a bírókat. Ez azt jelenti, hogyha nem tudnának alkalmas bírót kinevezni, illetve az illető épp nem szeretne, illetve van alkalmas bíró, nem szeretne épp Luxemburgba költözni családostól adott időpontban, akkor talán a tagállamok egymás között megegyezhetnének abban, például Málta azt mondhatja, hogy most Luxemburg kapja a plusz posztot, és utána a legközelebbi alkalommal pedig Luxemburg azt mondja, hogy most akkor Málta van soron. 2012. októberéig mindenképpen lépnünk kell. Nagyon érzékeny a kérdés, statutumot is érinti. Talán megkerülhetjük ezt a kérdést azzal, hogy a bírókat hat évre nevezzük ki, és utána megnézzük, hogyan működik a rendszer. Ugyanakkor az Európai Bíróságot felszólítanánk arra, hogy belső rendelkezései alapján, belső döntések alapján növelje a hatékonyságát és a költséghatékonyságot is, és talán egy külső értékelés is lehetséges volna, nevezetesen, hogy valaki kívülről vessen egy pillantást a bíróság működésére. Közölték velem, hogy a tagállamokban már végrehajtottak hasonló vizsgálódásokat a hatékonyság megállapítása érdekében, a modern kommunikációs eszközök bevetésével és más eszközökkel. Mi tehát megpróbáltuk felmutatni a különböző lehetőségeit annak, hogy hogyan lehetne ezeket a bírókat kinevezni. Megvárjuk, mit dönt, hogyan dönt a tanács, de valamilyen módon segítenünk kell az Európai Bíróságnak abban, hogy döntésre juthasson. Köszönöm szépen. Tadeusz Cvjevka. Dziękuję bardzo. Całkowicie zgadzam się. Köszönöm, elnök úr. Teljesen egyetértek mindazzal, amit Alexandra elmondott. Ehhez csak annyit fűznék hozzá, hogy a jelenlegi helyzet kicsit hasonlít ahhoz, amivel szembe kell néznünk a szolgálati szabályzat ügyében, mert egyrészt ugye áramvonalasítani kell, másrészt pedig nem szabad többletköltségeket vállalni. E, nagyon nehéz megmagyarázni a tanácsnak azt, hogy az egyszerűsítés az ezen a területen az Európai Unió belső ügyeinek egyszerűsítését jelenti úgy általában. Ha nincs elegendő számú bíró, akkor nagyon kitolódnak az egyes eljárások időben. Ami az előzetes ítéleteket illeti, Eh, ott eh, megint csak eh, plusz költségeket okozhat a késedelem. Tehát ezt a két dolgot kell valahogy egyensúlyba hozni. Nyilván az idő is szorít, ezért döntöttünk úgy, hogy állásfoglalást fogadunk el. Mutatni szeretnénk a tanácsnak, hogy az Európai Parlament hajlandó minél hamarabb szavazni a bíróság státuszáról, és lezárni ezt az ügyet lehetőleg még első olvasatban. Részünkről tehát a helyzet elég világos, sajnos a tanács részéről nem ennyire világos a helyzet állása. Mindenkinek érdeke, hogy az Európai Unió bírósága hatékonyan, megfelelően működik. Ez ugyanis a közösségnek egy nagyon fontos pillére. Az állásfoglalással és a szóbeli kérdéssel nagyon erős jelzést küldünk a tanács felé, hogy gyorsítsák fel a munkájukat, és eh, valahogy kecmeregjenek ki a zsákutcából. Köszönöm szépen. A soros elnökség jelen pillanatban azon gondolkodik, hogy ezt a bírók kinevezésére létrehozott bizottságot bízza meg. Úgy gondolom érdekes modell van itt kialakulóban, ugyanis hogyha ez beválik, és egyszer működött, akkor a végén ez egy végső megoldássá válik. Nem térünk majd vissza a nemzeti megnevezés, illetve a tagállamok részéről történő kinevezés rendszerére hogyha ez a vizsgálati bizottság teszi meg a jelöléseket, hát meglátjuk, hogy a tanács mit gondol. De hát rövid az időnk, ugye őszig lépnünk kell, ezt hallottuk, ezért a koordinátorokkal úgy döntöttünk tegnap, hogy szóbeli kérdést szeretnénk feltenni a bizottságnak, és hogyha nem sikerül megfelelő, elégséges választ kapnunk, nem születik megfelelő eredmény, akkor szeretnénk elválasztani egymást ezt a két dolgot. A nem problematikus kérdésekről döntenénk már most, a vitatott, vitás kérdéseket viszont addig halogatjuk, amíg a tanácsban nem rajzolódik ki megoldás. A jelentéstevő asszony szeretne még megjegyezni valamit? Nem. Nem tudom, a bíróság részéről van itt valaki? Úgy látom, nincs. Bizottság? A bizottság sem szeretne felszólalni? Vagy mégis? Bizottság, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. A bizottság örül annak, hogy az önök szakbizottsága is úgy látja igen sürgős itt lépni, és különösen megelégedésünkre szolgál az, hogy a parlament szeretne előrelépni a dosszi esetében. A hírek a tanács esetében nem olyan rosszak, mert a holnapi koreper rendjén szerepel ez a kérdés. Ez azt mutatja, hogy az elnökség gyorsan akar előre haladni, és első olvasatban megállapodásra jutni az EP-vel. Sürgősségről van szó, a bírák részleges megújításáról van szó októberben a bíróságon, ahogy az előadó nő mondta, de itt a másik kérdés a törvényszék helyzetének a javítása, főként a határidők szempontjából szorít a helyzet. Ez a reagálás teljesen informális, de az, hogy a javaslatot kétválasszuk, és felhagyunk azzal, hogy emeljük a bírók számát a bíróságon, ez azt jelenteni, hogy a legfontosabb részét elhagynánk a státuszreformnak. Éppen ezért igen káros lenne a bíráskodás működése szempontjából az, hogyha a dossziéval nem lépne elő a két jogalkotási szervezet, és a tanácsban a bírák kinevezéséről szükséges, hogy megállapodás legyen, a parlamentben pedig a reform előrehaladásáról. Köszönöm szépen, mi is így gondolkodunk mindön. Akkor most átérünk a következő, a 31-es, 32-es napi rendi pontra. Ezeket együtt kezelhetjük, hiszen hasonló témáról van szó. McCarthy asszony jelentése az átláthatóságról, és a másik pedig az éves pénzügyi jelentésekről. Úgyhogy McCarthy asszonynak adom meg a szót, közös vitát folytatunk a két témában. Köszönöm, hogy itt eh, mászkáltam egy kicsit, de eh, két bizottság már megint egyszerre ülésezik, és eh, én vagyok a másik bizottságban egy olyan jelentésnek a gondozója, amely, amelyhez 2000 módosítót nyújtottak be, tehát ott is meg kell, fordít, meg kell fordulnom. Köszönöm, hogy lehetőség nyílik ennek a témának a megbeszélésére. Azt gondolom, hogy az átláthatósági irányelv az rendkívül fontos a 2004-es irányelv felülvizsgálata szempontjából. Mint az Econ szakbizottság alelnöke, én magam is tudom, hogy egyre sérülékenyebbek a piacok, illetve a befektetők egyre több információt kérnének a kockázatokról, és minden másról átfogóbb képet akarnának tudni a befektetésekről, illetve a kockázatokról, tehát végül is ez egy befektető védelmi javaslat. Fontosak a nyilvánosságra hozatali szabályok, mert az ilyen szabályok jól leírják egy cégnek az irányítási módszereit is. Örülünk annak, hogy corporate governance standardokat fogadnak el a cégek egyre nagyobb számban, egyre nagyobb az átláthatóság, és tudjuk, hogy például a bánya cégeknek van egy saját kezdeményezésük, emellett a multik például támaszkodnak az OECD guideline-jaira, van ezen kívül egy globális kezdeményezés, és egyre ambíciózusabbak lesznek ezek a kezdeményezések, egyre ambíciózusak az átláthatóság szempontjából. Ugyanakkor van egy veszély, hogy fragmentálódik az átláthatósági piac, hogy úgy mondjam, és mi pedig itt az EU-ban erős, határozott célkitűzéseket szeretnénk megfogalmazni. A Dodd-Frank törvény Amerikában azt gondolom, hogy jó keretet is nyújthat. Emellett a dolog kapcsolódik a Responsible Business kezdeményezésünkhöz, amely a pénzügyi szektorra lett kitalálva, és eh, amelynek révén magasabb eh, színvonalat szeretnénk eh, megteremteni a vállalatirányítási rendszerekben, illetve filozófiában. Tehát biztos vagyok benne, hogy az én eredeti jelentésemet a kollégák majd módosítani szeretnék. Remélem, hogy a folyamat végén egy jó jelentés fog születni. 2011-ben az Európai Parlament egy állásfoglalást fogadott el, amely országonkénti jelentéstételt írt elő, és amelyben kimondtuk, hogy az országonkénti országon, a bányászati iparban az országonkénti jelentéstétel az nagyon fontos, ugyanakkor globális jelentésre is szükség szükség van. Nem tudom, és más ágazatokban is szükség van erre. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság miért csak a fakitermelő, illetve a bánya cégekkel foglalkozik, mert én úgy gondolom, hogy ezen ágazatokon kívül is ki lehet terjeszteni például az építőiparra. Az építőipar részt vesz például hatalmas gátépítési projektekben. Én eh, azt mondom, hogy persze induljunk ki ebből az évből, lehet, hogy túl radikális, túl ambiciózus, de szeretném, hogyha vitatárgyává tennénk ezt a témát. Miért nem, miért nem terjesztjük ki a szabályokat más ágazatokra, olyan ágazatokra, amelyeknek ugyanakkora nagy hatása van az egyes országokban, mint a két szabályozni tervezett ágazatnak Szeretnénk csökkenteni az adminisztratív költségeket, szeretnénk növelni az átláthatóságot. Egyetértek az Európai Bizottság javaslatával, akik gyakorlatilag a negyedéves jelentéstételt el akarnák törölni. Ezek úgyis csak időközi vagy időszakos jelentések. Emellett fel lehet sorakoztatni érveket. Például Al Gore is egyszer azt mondta, hogy túl sok időt, hogyha túl sok időt szánunk a negyedéves jelentésekre, akkor a hosszú távú jelentésekre jelentések elsikadnak, a zöld kezdeményezések, a környezetvédelmi kezdeményezések elsikadnak, mert azoknak a kifutási ideje sokkal hosszabb, mint egy negyed év. E, tehát e, ezzel kapcsolatos e, módosításokat támogatom, ugyanakkor az éves vagy a két évenkénti jelentés kötelezettség, ezt meg kell tartani, szankciókkal ellátva, hogyha nem teljesítik a cégek ezt a jelentéstételi kötelezettséget. Emellett harmonizált rezsimre van szükség a szavazati jogokkal kapcsolatban, kapcsolatban. Ez megint egy jó kezdeményezés a jelentésben, mert látjuk, hogy újabb és újabb eszközök keletkeznek, amelyek növelik a befektető kockázatát. Nyilvánvalóan ez a 2004-es átláthatósági irányelvben még nem szerepelhetett. Ezek az eszközök azóta már tudjuk, hogy alkalmasak arra, hogy titokban valaki részesedést építsen fel egy cégben, ez pedig kockázatot, befektetési kockázatot jelent. Én azt gondolom, hogy egy befektetőnek joga van ahhoz, hogy tudja, hogy mi a tulajdoni összetétele az adott cégnek amennyiben ezek az adatok nem hozzáférhetőek, akkor a befektető nem rendelkezhet teljes ismerettel. Az éves jelentéstételi kötelezettség tehát fontos. Utalnék itt Léne úr jelentésére, eh, arra, hogy eh, korábban hogyan jártunk el ebben a témában. Az én jelentésemben eh, ez egy keret irányelv, inkább elveket fogalmaznék meg. A hatos cikkben például ott azt írtam le, hogy bármit is csinálunk más jogszabályokban, az integrált jelentéstételre vonatkozó előírások, illetve az összehasonlíthatóság, az átláthatóság szempontjából nagyon fontos, ezért is fontos az, hogy országonkénti jelentéstételi kötelezettség legyen. Lehet ez egy melléklet is, ugyanakkor egyszerre kell benyújtani azt az éves jelentéssel az én szándékaim vagy elképzelésem szerint emellett a materialitás kérdése is ott van, tehát milyen kifizetések történnek a kormányok felé. Ez megint lehet, hogy egy vitatott téma, és én látom annak a veszélyét vagy lehetőségét is, hogy nem fogjuk tudni ezt átvinni, de az én tapasztalatom azt mutatja, hogy ha meghatározunk küszöbértékeket, akkor arra serkentjük az embereket, arra ösztönözzük, hogy kikerüljék azokat. Ha az 50 ezer eurós küszöböt bevezetjük, és csak afelett kell köte, beszámolási kötelezettséget teljesíteni, akkor egyes cégek inkább 5-ször vagy 6-szor utalnának át 50 ezernél alig kisebb összegeket. Tehát ez a, ezt a veszélyét látom én a küszöbértékek meghatározásának, és éppen ezért a materialitási elv az én olvasatomban az azt jelenti, hogy mennyi kifizetés történik a kormány felé, és annak milyen hatása van egy adott kormányra vagy régióra. Na most ezt tudom, hogy nehéz kiszámítani, ugyanakkor egy, egy, egy önkényes küszöb teljesen más hatással jár mondjuk egy olyan országban, mint Nigéria vagy Kuwait. Tehát azt gondolom majd, hogy ezt az elszámolási jelentésben kell, eh, illetve a számviteli jelentésben kell majd ezt eh, eh, alaposabban körüljárni. Ebben a jelentésben én inkább a hatásával foglalkoztam egy ilyen szabálynak, illetve azzal, hogy hogyan lehet megakadályozni azt, hogy sok küszöb alatti kifizetéssel vagy átutalással meg lehessen kerülni a szabályokat. Szeretnénk projektenkénti jelentéstételt is, ez azt gondolom, hogy az átláthatóság szempontjából megint hasznos információ, releváns információ, kihat a civil társadalommal, a civil társadalom helyzetére is az adott térségekben, és azt gondolom, hogy az általános nyilvánosságra hozatali és átláthatósági szempontból is tudnunk kell, hogy egy-egy cég milyen projekteket visz az egyes országokban. Tudom, hogy ez nehéz, tudom, hogy az SEC most sem tudja ezeket a szabályokat betartatni. Én írtam az amerikai hatóságoknak a Dodd-Franks törvény végrehajtásával kapcsolatban, megosztom majd önökkel ezt a választ, ha gondolják, és azt remélem, hogy a tapasztalatokat meg tudjuk osztani egymással, és hasznot tudunk húzni az amerikai tapasztalatokból. Tehát mindenképpen a projektenkénti jelentés én fontosnak tartom. Ami az egyetemességet illeti, az egyetemesség elvét megint csak egy jó elvnek tartom. Derogációs listák, kivételekről szóló listák akkor nem lennének szükségesek, mert az egy töredezett rendszert és az adatgyűjtésben torzulásokat eredményezne, miközben az egyetemesség az egyenlő esélyeket teremteni a vállalatok között. Nem szeretném, hogyha az alapján adnának derogációt, hogy egyes rendszerek nem átláthatóak. Nem szeretném azt sem, hogy egyes államok azért hozzanak jogszabályokat, hogy megakadályozzák az adatközlést a saját cégeik részéről. Tehát nagyon oda kell figyelnünk a derogációkra, illetve a kivételekre. Léne úr is nagyon világosan rámutatott arra, hogy a nagyon kis vállalkozások vagy a kisebb vállalkozások esetén nem lenne értelmes ilyen jelentéstételi kötelezettséget előírni. Az átfogóság szintén fontos. Azt szeretnénk, hogyha a kormányok felé kifizetett mindenfajta pénz szerepeljen, szerepelne a jelentésben. És itt megint köszönöm Léne úrnak az együttműködését. Itt előfordulhatnak, hogy előfordulhat olyan, hogy nagy összegek kerülnek kifizetésre, de még sincsenek benne az összesítésben például az alvállalkozóknak, illetve a szolgáltatások nyújtóinak tett kifizetések szerintem ezeket a kifizetéseket mind a jelentésben fel kell tüntetni, annak érdekében, hogy ne legyen elkerülhető az ilyen jellegű, ne legyenek elkerülhetőek az ilyen jellegű kifizetések. Azt gondolom, hogy ezt az elvet maradéktalanul érvényesíteni kell az átláthatósági irányelvben. Emellett még beszélnék az összehasonlíthatóságról, nyilvánvalóan összehasonlíthatóság nélkül nem lehet releváns elemzéseket tenni. Most lehet, hogy ezek az elvek nem a legjobbak, vagy a legkiválóbbak, de én úgy gondoltam, miután beszéltem az érdekeltekkel, hogy, és tekintettel az Európai Bizottság javaslatára is, érdemes ezeket az elmeket, elveket kiemelni, annak érdekében, hogy az irányelvet majd ezekhez az elvekhez mérjük. E, rátérnék a szankciók kérdésére, azt gondolom, hogy fontos a szankciók megléte, ha egy cég nem tartja be ezeket az intézkedéseket, az versenyelőnyt jelentene számára más cégekkel szemben, és ráadásul megtagadna olyan információkat a befektetőktől, amelyek szükségesek egy döntés meghozatalához, például egy befektetési döntés meghozatalához. Ezért gondolom azt, hogy a szankciók rendkívül fontosak. Nem szeretem azt az ötletet, hogy nem tetszik az az ötlet, hogy korlátozzuk a szankciók szintjét. Én azt gondolom, hogy a szankciókat rá kell bízni a az állami hatóságokra, a tagállami hatóságokra. Az Ekon szakbizottságban én vagyok a felelőse a piaci visszaélés irányelvnek, és azzal kapcsolatban is mindig azt mondtam, hogy hagyjuk ezt rá a nemzeti hatóságokra, mert ott megvan a szakértelem, ismerik a céget is, és el tudják dönteni, hogy a vétség súlyosságához milyen szankció illik legjobban. Nem gondolom, hogy ezeket a kérdéseket megváltoztathatatlan jogszabályokban, rugalmatlan jogszabályokban kell, kellene szabályozni. A lényeg az, hogy a szankció legyen hatékony elrettentő, a másik dolog pedig az, hogy ezeket a szankciókat hozzák nyilvánosságra, tehát a befektetők tudjanak ezekről a szankciókról, illetve azokról a kihágásokról, amelyeket a cégek elkövetnek. Amerikában például minden ilyen szankcionálás megjelenik az újságokban, a Washington Postban vagy a Herald Tribune-ban, és tudják azt, hogy az adott cégek, hogy elveszítik a jó hírüket is, tehát nem csak a, a pénzbüntetést kell kifizetni, vagy adott esetben börtönbe vonulni a ö, cég vezetőinek, hanem a cég elveszíti a jó hírét is. Nyilván ezt követően, mikor bevezetjük majd ezt a, ezeket a szabályokat, akkor monitorozni kell azoknak a megvalósulását, felülvizsgálatát, a, a, a jogszabálynak, ez a felülvizsgálati záradékkal kapcsolatos. Ráadásul előfordult az is, hogy félúton, félidőben módosításokat akarunk benyújtani, mert azt látjuk, hogy egyes rendelkezések nem működnek hatékonyan. Ezért is szeretném az Európai Bizottságot felkérni arra, hogy a jogszabály végrehajtásáról számoljanak be nekünk. Nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy a pénzügyi válság 2008-ban tört ki, és nem helyén való az, hogy tíz év alatt reagáljunk az eseményekre. Egyébként az egyes vállalatok már tudatában vannak a problémának, maguktól is kezdeményeznek ilyen lépéseket, jelentéstételt, átláthatóságot, elfogadták sokan közülük az OECD kívánalmait is minél előbb lehetővé kell tennünk a tagállamok számára, hogy végezzék a dolgukat. Nem tudom, hogy itt most én leálljak, és átadjam a szót Leine úrnak, és csak utána szóljak hozzá hozzá a jelentéshez, amelyet ön visz, és én vagyok az árnyék előadója. Mit tegyek? Szerintem gyorsan, gyorsan el tudom mondani, hogy mi a véleményem az ő jelentésében. Talán jobb lenne, hogyha először elmondom, hogy miről is szól a jelentés, és aztán újra felveszem a felszólalók listájára, és aztán hozzászólhat ahhoz. Um, um, Úgy gondolom, hogy ezek olyan területek, ahol valóban előre lehet lépni első alkalommal, történik, hogy tanács irányelvbe foglaljuk bele a követelményeket. Néhány megjegyzésem van néhány pontról. Elviekben nagyon örülök annak, mint mondtam, hogy Lénen úr tervében benne vannak a különböző projektek, az országonkénti beszámoló jelentéstétel, de jogilag, ha megfoszhatjuk-e az EU ki fizetésektől a tagállamokat. De azért ezt meg kell vizsgálni. Tudom, hogy több tagállam vetette fel ezt a pontot, és cégek harmadik országok ban működő cégek esetén ezt kérjük, akkor az EU-n belül működő társaságoknál miért nem? Akkor kettős sztenderet alkalmazunk. Talán a jogi szolgálatnak kellene ezt megvizsgálni. Az egyik érv az, hogy a WTO szabályok alapján ezt nem tehetjük meg, viszont harmadik országoktól ezt követeljük, az EU-n belül viszont nem. Jogilag nem látom, mi a helyzet, de szerintem további figyelmet igényel ez a kérdés ami pedig a projekt definíciókat illeti, Léne úr megpróbált megnézni, hogyan is lehet definiálni a projekteket, milyen szinten készítik a belső irányítási menedzsment jelentéseket a cégek a, az igazgató tanácsnak nem mindig kapnak az igazgató tanácsok adatokat országokra vetítve a projektekről. Ezt ellenőrizni kell, hogy ez jelentős dolog-e vagy nem. Projektről projektre kell ezt megnézni, például a Dodd-Frank törvény kapcsán megpróbálják ők a projekt definíciót megfogalmazni 84-85-ös. Örülök annak, hogy a kifizetést definiálja a jelentést, és a természetbeni kifizetést is meg kell nézni az országonkénti jelentés tételnél. A másik az átfogó átláthatósági elvet kell bevezetni. Örülök, hogy ez meg is történik, ezt támogatom. Ami pedig a kormányoknak történt kifizetésekkel kapcsolatos beszámolókat illeti, itt gondjaim vannak, még végleges álláspontom nincs, de ami azt illeti, hogyha a cégek már jelentést tesznek országoknak történt kifizetésekről kötelező vagy önkéntes előírások szerint, akkor ez az ETI jegyében például már szerepel, rögzítve lett, javítsanak ki, hogyha nem jól látom, hogy ez már az EU előírásokban vagy dokumentumokban benne foglaltatik. Két joganyagról van szó, ezeket nem lehet az ETI rendszerrel összehasonlítani, ha az ekvivalenciáról van szó. Az elmúlt két évben 2009-ig megnéztem, ezt nincs azóta újabb információnk, 24 ország adott kell adatot szolgáltatni, de meg kell néznünk, hogy mely országokban van gyengébb rendszer. Most nem megyek bele a részletekbe. Hogyan tudjuk ezt erősíteni? Egy ország azt mondja, hogy nem kell elegetenem az EU jogszabálynak, mert megvan a saját nemzeti rendszerem, vagy önkéntes rendszert vezettem be, nem tudom, hogy akkor hogy lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani, majd pedig ellenőrizni azt, hogy főként az önkéntes rendszerek esetén az országok valóban megteszik-e ezt. Ne legyen olyan rendszer bevezetve, amely kiskaput engedélyez, és bizonyos cégeknek nem kell beszámolniak. 24-es, bocsánat, 94-es, itt küszöbértéket jelez Lénen úr. Én nem szeretem a küszöbértékeket, ez az én tapasztalatom. Itt más joganyagokkal kapcsolatosan is a küszöbérték olyan rendszert hoz létre, nem minden cég számára, mert néhány cég odafigyel erre, és megfelelő kormányzási struktúrája van, de azok esetében, amelyek nem akarnak ennek eleget tenni, lehetővé teszi, hogy megtalálják az útját, módját annak, hogy bizonyos küszöbértékeket szabjanak meg. Alternatíva javaslatom nincs, a jelentésemben beszélek a materialitásról és a kihatásról, hogyan hat ez a pénzügyi szektorra. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen McCarthy kolléganőnek, talán én is hozzáfűznék néhány szót a jelentéstervezethez. Először is az világos, hogy egymással kompatibilis jelentésekről jelentésekre van szükség, ugyanis a két irányelv összefügg egymással, nem állhat egy dolog az egyikben, ami nem áll benne a másikban. Fontos tehát olyan kompromisszumokat találnunk, amelyek révén ez biztosítható. És annyira nem áll távol egymástól a két szöveg, hogy a végén ez egy elérhetetlen cél legyen, a jelentés természetesen sok-sok technikai változással foglalkozik, de ezek jelentősek. Az egész vitára rátelepszik a country by country téma, politikailag ez nagyon szexi, de ez nyilvánvalóan elzárja a rálátást a konkrét dolgokra, technikai kérdésekre, és ezekkel is foglalkoznunk kell. Azt hiszem, én pontosan így jártam el a jelentésben, talán ez is az oka annak, hogy több mint száz, vagy azt hiszem pontosan száz módosító érkezett. A mikrokompromisszumot beleépítettük, informális szinten történt ez, beletartozik ez ebbe az irány elvbe is. Előfordul, hogy tanácssal még tisztáznunk kell a részleteket, de összességében a tanács és a parlament közötti megállapodáson alapul az, ami a szövegben áll most. Ami a vállalkozások kategóriáinak kérdését illeti, talán egy dolgot mondanék erről. Egyértelmű, hogy a középméretű vállalatok definíciójáról beszélnünk kell, hogyha a számvitelről van szó, és a pénzügyi kimutatásokról, hiszen a számvitel esetében észszerű a definícióról beszélni. Az elmúlt évek vitái világosá tették számomra az EFAS-re vonatkozó megjegyzéseket illetően, ezek nem megfelelőek az e- a kis és középvállalatok számára. Egy egységes európai pénzügyi kimutatási, illetve számviteli irányelvre vonatkozóan, tehát észszerűnek tartottam a 6-as és 7-es cikk törlését a szövegből. Az 53-tól 56-ig terjedő módosításokat illetően tulajdonképpen ugyanúgy gondolom, mint a bizottság, jobb összehasonlíthatóságra van szükség, és mindenképpen korrigálni kell itt a számokat. Ebbe az irányba mutatnak az én módosítóim is. Hadd szóljak néhány szót még a country by country, azaz országonkénti kérdéssel. Nagyon fontos az átláthatóság növelés, és természetesen ez hozzájár a korrupció elleni harchoz is. De számtalan kérdést vet fel ez, amelyet tisztázni kell, és amelyeket meg kell vétatni, Kompromisszumokat kell keresni ezen a téren, és kell találni is a tanácssal. Kétség kívül, hogy ez fontos a korrupció elleni harc számára, de sokat gondolkodtam ezen. Sokáig más véleményen voltam, de most immáron úgy gondolom, hogy a bizottságnak igaza van abban, hogy a nyersanyag iparra korlátozza ezt a dolgot. Ugyanis más hasonló jogi szövegekben, úgy például Amerikában szintén nem járnak el másképpen és ott, és itt keresendő a problémának a gyökere tulajdonképpen. Úgy gondolom tehát, hogy ez a megközelítés valóban jó, ezért itt nem javasoltam változtatást. A második kérdés, McCarthy kolléganő is beszélt erről, hogyan lehet az önkéntes, illetve törvényileg kötelező vállalásokkal bánni, Hogyha lehet, akkor a bizottságnak ezeket ekvivalensnek kell tekintenie. Ez összefügg a költségek kérdésével is. A country by country probléma során újra és újra azzal konfrontálódtam, hogy azt mondták, hogy ezek az adatok egyébként is rendelkezésre állnak, ezért a vállalatokon belül nem okoznak további költségeket. Ha ez valóban így van, akkor a további költségek elkerülésre véget érdemes volna a már meglévő adatokat a maguk formájában felhasználni, mindig azzal az előfeltétellel, hogy ez ugyanazon információ mennyiséget és minőséget jelent. Itt tehát az országonként jelentéstételnél nem elsősorban arról van szó, hogy ez teljes mértékben azonos számviteli értelemben azzal, amit a kötelező nemzetközi számítás során megkövetelnek, hanem bizonyos tényállások feltárása állít az előtérben, valamint a megfelelő magatartás kikényszerítése, ami a korrupciót, illetve az administratív gyakorlatot illeti. Itt tehát az információ áll az előtérben, innen ered az egyenértékűség elgondolása, annak érdekében, hogy a bizottság megfelelő szabályok mentén megállapíthassa az ekvivalenciát. Ami a határértékeket illeti, csak annyit tudok erről mondani, valószínűleg nincs más megoldásunk, kénytelenek leszünk határértékeket megszabni a jogbiztonság érdekében. Ahogy én látom, a gyakorlatban esetleg megtörténhet, hogy a végén minden egyes adatot fel kell vonultatni, minden egyes számadatot, de a végén ebbe banális dolgok is bekerülhetnek, amelyek információs értéke a nullával egyenlő, és tulajdonképpen a jelentés számára csak további költségeket generál, és mind a civil szervezetek, mind mások is teljesen egyetértenek abban, hogy ezek a számadatok nulla információs értékkel rendelkeznek. A határértékeket végül meg kell majd állapítani, enélkül azonban nem lehet majd előrelépést elérni. Más lehetőségünk valószínűleg nem lesz, hiszen végül mindig a további költségek kérdése az, amire kimegy a játék. Ami az Európai Uniót illeti, illetve azt a kérdés, hogy a country by country más jelent EU-n belül és EU-n kívül, ennek egyszerű politikai oka van. Egyfajta sui generis államközösségről van szó az EU esetében. Magunkat tulajdonképpen egységes belső piacként értelmezzük, egységes gazdasági közös térségként, és ennek a belső piaci elgondolásnak ellentmond a country by country jelentéstétel. Az amerikaiak sem készítenek ilyen jelentéseket államra, szövetségi államonként, hanem az egész USA számára. Ezért javasoltam azt, amit javasoltam, de természetesen jogilag ezt még egyszer meg kell vizsgálni, tekintettel a WTO szabályokra is. Még nem alakítottam ki a végső álláspontomat, de azt hiszem, az általam letett javaslat némileg észszerű, és az EU természetére való tekintettel észszerű is. Nem tudom, mennyi időm van még, még három felszólalunk van. Lichtenberger már nem szeretne felszólalni, Tájnasszony, majd megkászi kolléganő kap újra szót, Tájnasszony. Egészen rövid leszek, tekintettel arra, hogy nincs már időnk. Üdvözlöm, hogy mindkét jelentés tekintettel van a KKV-kra, de még egyszer felhívnám a figyelmet a negyedéves jelentéstétel eltörlésével kapcsolatosan, hogy vannak még azért olyan értékpapírok, amelyek esetében ez kötelező, fontos, hogy ott is eltörlődjön, hiszen más különben ennek sem értelme nincs. Fontos, hogy bizonyos szabályokat ne alkalmazunk a KKV-k esetében, ez is teljesen egyetértek, ami az egyes országokra vonatkozó jelentéseket illeti, nos a korrupció elleni harc nem elsősorban a vállalatok feladata, hogy a számvitelük révén hozzájáruljanak a korrupció elleni harchoz. Hogyha megnézem, hogy milyen kéréseket kaptam a különböző civil szervezetektől ezen a területen, nos, egy kicsit félek tőle, hogy megnyitjuk ezzel Pandora szelencéjét. Bizonyos területeken már némileg előbbre vagyunk, szab- szigorúbb a szabályaink, mint az USA-ban. Ez egy hátrány generál a számunkra szemben a USA beli vállalatokkal. És sokan azt kérik, hogy mindenféle gazdasági tevékenységre bővítsük ki a meglévő szabályokat, akár Afrikában végzett gazdasági tevékenységekre is, európai vállalatok részéről, és ezek nem csak nagy vállalatok, hanem esetenként német középvállalatok is, ezek is problémákba ütköznek ezen előírások révén. És bizonyos projektek végrehajtása során is különös gondot okozhat mindez. A nagy vállalatok nem annyira projektekre kihegyezetten dolgoznak, sokkal inkább globális módon szemlélik ezt a dolgot államonként, nem tudom, hogy nem követelünk-e túl sokat a vállalatoktól, és hogy egyáltalán eleget tudnak-e tenni a követelményeinknek. Úgy gondolom, ezek az országos jelentések semmiképpen sem vezethetnek ahhoz, hogy további bürokratikus költségek keletkezzenek. A nagyvállalatoknál, mint amilyen a BP, amelyek késznek mutatkoztak, az ő esetükben lehet, hogy ez nem látszik szerepet, és lehet, hogy sokkal nagyobb a pozitív hozadéka, pozitív reklám révén a dolognak, mint a KKV-knál, de úgy gondolom mindenképpen óvatosnak kell lennünk, és nem szabad engedni azt, hogy a végén aztán valóban a különböző kérések miatt tényleg a legapróbb költségeket is fel kelljen vonultatni. Köszönöm, McCarthy kolléganő végezetül, és utána le is zárjuk a munkát. A vita kezdetén tartunk, nagyon sok mindenről el kell gondolkodni. Egy megjegyzésem lenne, fontos, hogy reflektáljunk arra, hogy milyen plusz terheket róna ez a vállalkozásokra, főként a kis vállalkozásokra. De mindig lesz itt egyensúly az administratív költségek és a befektetők számára nyújtott információk között. És ez az átláthatósági irányelv célja, hanem ennek az a célja, hogyha én befektető vagyok, akkor tudni akarom, hogy milyen cég befektetek be. A végső ajánlások során mindkét álláspontot figyelembe kell venni. Két dolog között akarunk egyensúlyt teremteni, nem akarjuk a vállalkozás számára a terheket növelni, viszont információt kell szolgáltatni a befektető számára. És van itt nekem nehézségem, hogyha van valami ekvivalencia rendszer másút, ha megérkeznek az adatok rendelkezésának, akkor miért kellene kétszer elkészíteni ezt a kimutatást? A lényeg csak az, hogy a befektető átlátható, érthető módon ehhez hozzáférjen. Úgy ez vonatkozik a nyilvánosságra hozatalra, vagyis hogy tudni lehessen, hogy mit, milyen tevékenységet végez egy cég. cég. Szerintem a rendszerek most még nem ekvivalensek, ahogy látjuk ezt az irányelvben is, és ahogy a dolgok ma állnak. Köszönöm. Köszönöm szépen. Május 8-a módosítók határideje. Folytatódik majd egyébként is a vita. A szöveg egyenlőre angolul van meg, majd ha meg lesz a fordítás, akkor folytatjuk a vitát. Köszönöm szépen. Panie Przewodniczący, Chair, Elnök úr, egy kérésem, kérdésem lenne, Tadeusz, parancsolj. Prośbę, czy można by... Czy... Van egy kérésem. Lehetséges valamit tenni azért, hogy melegebb legyen ebben a teremben, mert nagyon-nagyon hideg van, sok órát töltünk itt, és ez nagyon rossz az egészségünk számára. Lehetne itt egy kicsit fűteni ebben a teremben. Igen, megpróbáljuk ezt megjavítani. Két óra áll rendelkezésre célból.